Buonasera a tutti. Köszöntök mindenkit. Köszöntök mindenkit, mind az elnök. Buonasera a tutti, innanzitutto. Köszöntök még egyszer mindenkit. Először is a német Bundestag mezőgazdasági bizottságának elnökét és a német delegációt szeretném köszönteni. Néhány pontnál módosítottuk a rendet, ugyanis az illetékes szakértők, akik majd tanulmányukat ismertetnek, az a telepítési jogokkal kapcsolatosan, Nos, nem tudták jobban megszervezni az utazásokat, úgyhogy először is a Wojciechowski jelentést áthelyezzük holnapra, és az telepítési jogokkal kapcsolatos jelentést fogjuk holnap délután megvitatni. Egyébként nem változik a napirend. Kapulás Santos előadó nincs jelen, úgyhogy a mai nap során a későbbiekben még jelezzük önöknek, hogy elnapoljuk ezt a napi rendi pontot, vagy pedig esetleg más helyettesíti. A 2012. február 6-a ülési jegyzőkönyvét elfogadjuk, ha az ülés végéig nincs erre vonatkozóan megjegyzés. Tisztelt kollégák! Ahogyan az lenni szokott, a mai ülést is közvetítjük, és szeretnék minden kollégát arra emlékeztetni, hogy ma este fogjuk ünnepelni a közös agrárpolitika 50. évfordulóját, úgyhogy ezen alkalomból itt a parlamentben 19 óra 30 perckor egy fogadást fogunk tartani. Ezen az agrárügyi miniszterek is részt vesznek, van, aki már jelezte, hogy elfogadta meghívásunkat, tehát jó néhányan jelen lesznek. Önöket is szeretettel várjuk, mert ez egy kitűnő alkalom ahhoz, hogy egy informális eszmecserét tartsanak a képviselők, valamint a mezőgazdasági miniszterek. Erre kerül tehát sor ma este fél nyolckor. Ezt követően pedig, tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munka értekezletünket. A környezeti közjavak az új kapban a nagyobb környezettudatosságra irányuló javaslatok hatása és a lehetséges alternatívák. Ez az egyik legértekesebb téma, amelyet a kap reformjával kapcsolatban megvitatunk, és szeretnék minden késedelem nélkül köszönteni itt egy professzort, Ellen Matthews, aki ismertetni fog egy tanulmányt, és aztán természetesen megválaszolja a képviselők által feltett kérdéseket. A bizottság képviselőjét is köszöntöm, és most minden további nélkül Ellen Matthews barátomnak adom meg a szót. Parancsolj! Eh, <coughs> good afternoon, everybody. Köszöntök mindenkit! Köszöntöm, elnök úr, a szívélyes fogadtatást és a meghívást is. Azt, hogy ismertethetem önök előtt az új kap kapcsán a környezeti közjavakkal kapcsolatos tanulmányt. Azt hiszem, hogy fontos arra emlékeztetnünk, hogy az ökológisták, a környezetvédők véleményét is meg kell hallgatnunk ebben a témában, tehát bármilyen fajta rendszert is dolgozunk ki a kap kizöldítésével kapcsolatban, be kell vonni őket is ebbe. Úgy gondolom, hogy ez a vita nagyon hasznos lehet, és remélem, hogy az ismertetőm végén meggyőzöm önöket a kizöldítéssel kapcsolatos alapelvekről. Az Európai Unió és a tagállamok oda kell, hogy figyeljenek a környezeti problémákra. Az EU nagyra törő célokat tűzött ki maga elé a biodiverzitás, a talajvédelem, a vízminőség és az éghajlatváltozás témájában, és ugyanígy foglalkodik az ökoszisztémával kapcsolatos kérdésekkel is. Némi előrelépés történt, ugyanakkor további erőfeszítések is szükségesek. Úgy gondolom, hogy még mielőtt a kizöldítéssel kapcsolatos vitát megkezdenénk, meg kell állapítsuk, hogy ez olyas valamie, amire törekszünk, vagy nem szeretnénk-e egyáltalán. Ugyanis vannak, akik azt javasolják, hogy a kap kizöldítésével kapcsolatos törekvéseinket el kell napolni, hiszen a globális élelmiszer kereslet ezt teszi szükségessé. De én nem tartom ezt egy meggyőző érvnek, több okból kifolyólag. Igazából nincs olyan tanulmány, amely a bizottság által előterjesztett javaslatokat megcáfolná. Azon tanulmányok, amelyek a kizöldítés hatásával foglalkoznak, azt jelzik, hogy ennek csekély lenne a hatása. Hollandiában készült ilyen tanulmány, és ez azt jelzi, hogy a kap kizöldítése a termelésnek kb. 4%-át befolyásolja, az állattenyésztés esetében 2%-ot jelent 2020-ig, ha összehasonlítjuk a, a kiinduló ponttal. Ha megnézzük a nagyságrendeket, akkor láthatjuk, hogy ez nem olyan jelentős. Rövid távon persze elképzelhető, hogy az élelmiszer termesztés és a környezet védelmi kérdések kiegészítik egymást, nem pedig helyettesítik egymást. És aki a mezőgazdasági források sokszínűségével foglalkozik, nos, egyfelől a bioüzemanyagokkal kapcsolatos kereslet rendkívül magas költségeket jelent, és talán erre a kérdésre is érdemes volna odafigyelni. Azzal is érvelhetünk, hogy amikor az élelmiszerárak magasak, és valószínűleg magasak is maradnak, akkor a környezetvédelmi szolgáltatások költsége szintén növekedni fog, és a jelen körülmények között arra számíthatunk, hogy a költségvetés inkább a környezetvédelmi szolgáltatások megvásárlása felé mozdulna el. Úgy gondolom, hogy azok, akik azzal érvelnek, hogy a greening további költségeket hárít a gazdákra, lehet, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy a közvetlen kifizetése, költségvetése változatlan marad, független attól, hogy a kizöldítésre fordítjuk, vagy sem. És a képviselők, akik ezen kérdésekben itt döntenek, úgy gondolják, hogy ez egy eléggé valószínűtlen kimenetel lenne ugyanakkor tekintettel arra, hogy a kizöldítés lehetőségeket is jelent a kiadások tekintetében, szerintem ez nem, okolja, nem indokolja azt, hogy elhalasszuk az ezzel kapcsolatos lépéseket. Ugyanakkor az, hogy a közös agrárpolitikát kizöldítsük, az is fontos, hogy ezt költséghatékonyan tegyük. Áttérve a bizottsági javaslatokra, ezeket értékelni kell, méghozzá figyelembe véve azt, hogy melyek a kap eszköztárában a rendelkezésre álló eszközök, amelyek által ez a kizöldítés elérhető. Például az egyes pilléren belül a kölcsönös megfeleltetés és az agrár környezetvédelmi intézkedések a kettes pilléren belül. És ugye ott van a 68-as cikk, a health check szabályozásában bevezette azt az elképzelést, hogy az ilyen környezeti közjavakért kifizetések eszközölhetők. Ha megnézzük az agrár környezetvédelmi intézkedéseket, ezek 24%-ot tesznek ki, tehát körülbelül a költségek egy negyedére vonatkoznak, ugyanakkor nagyok a különbségek a tagállamok között, és egy adott tagállamon belül is nagyok lehetnek az eltérések. Ez persze attól függ, hogy a programozási időszak, illetve a rendelkezésre a költségvetés eh, milyen ütemezésű. Úgy tűnik, hogy eh, az ilyen intézkedésekben való résztvevők főleg olyan gazdaságok, amelyeken külterjes eh, gazdálkodás folyik, míg az intenzívebb gazdálkodók, akik részt vesznek az ilyen programokban, általában kevesebb, alacsonyabb az ő arányuk. Ez is egy olyan tényező, amely, amelyet a bizottság figyelembe vett, amikor a javaslatát kidolgozta. A javaslat maga pedig azt hiszem, hogy közismert, tehát nem szükséges talán, hogy ezeket emlékezetükbe idézzem. Ami azonban fontos, az a kap struktúrájával kapcsolatos javaslat, és ez az általános jogalkotási csomag egyik lényegi része. A kap általános környezetvédelmi teljesítményét javítani szeretnénk, bizonyos olyan mezőgazdasági gyakorlatok terjesztésével, amelyek pozitívan hatnak az éghajlatra és a környezet védelmére is és minden tagállam éves nemzeti plafonjának 30%-át az olyan gazdák fizetésére fordítanánk, akik eleget tesznek ezen intéz. Tehát említettem, hogy mi tartalmaz a javaslat, vannak ebben újdonságok is. Egyfelől miért választotta egyáltalán a bizottság pont ezt a megközelítést a kizöldítés érdekében. Ugye említettem, hogy az egyik vonzó elemennek az, hogy általános lenne, tehát az összes gazdaság részt venne ebben, szemben az agrár környezetvédelmi intézkedésekkel, ahol eléggé egyenetlen a részvétel. A második ér pedig, amelyet a bizottság felhozott, ez a, az ismertség, a láthatóság érve. Az egyes pilléren belül ez a kifizetés legitimizálna ezen kifizetéseket. És a politikai támogatás ugye nem adott már ahhoz, hogy továbbra is növekedjen a finanszírozás a kettes pilléren belül, ami ugye az első Fischler reforma kezdődött 2000-ben, és egészen a health checkig folytatódott néhány évvel ezelőttig. Ha megnézzük, hogy mi motiválta ezt a javaslatot, Nos, ha megnézzük, hogy hogyan zajlik ez a reform, a bizottság számos intézkedést javasolt, olyanokat, amelyek három fő jellemzőnek tesznek eleget. Egyfelől az egyszerűségre törekednek, a kettes pilléren belüli intézkedésekkel szemben, amelyek célirányosabbak, és a tranzakciós költségük is magasabb. Másodszorban általános kell, hogy legyen mindez, tehát alkalmazható kell, hogy legyen az egész mezőgazdasági területen az Unió 27 tagállamában. Tehát homogén intézkedésekről van szó, amelyeket egyszerű alkalmazni, és amelyek éves jellegűek, hiszen fontos, hogy ezeket végre lehessen hajtani, és ellenőrizni lehessen minden egyes naptári éven belül. Nos, értékeljük a javaslatokat a részleteikben, de szeretnék még rávilágítani néhány kezdeti reakcióra. Az egyik reakció talán pontosan az, hogy egyfajta kétértelműség figyelhető meg a bizottság javaslatban, ugyanis egyfelől kérdés, hogy ezek tényleg kötelezőek-e a gazdálkodókra nézve, és milyen értelemben mondhatjuk azt, hogy, a, hogy egyáltalán hogyan értelmezzük a kötelező kifejezést, hiszen minden gazdának jogában áll nem élni a jogosultságával, tehát ebben a, ebből a szempontból mindig önkéntesek ezen programok. Ugyanakkor egy kötelező program olyan lenne, amelynek értelmében a gazdálkodók még az alapjövedelmet sem kapnák meg, kivéve akkor, hogyha eleget tesznek a kizöldítésre törekvő intézkedésekkel. Tehát ezt is figyelembe vette a bizottság, amikor a javaslatát kidolgozta. És ez tényleg egyfajta szuper kölcsönös megfeleltetést jelentene, hiszen a jó környezeti és mezőgazdasági szabványoknak eleget kell tenni, és az új három greening intézkedésnek is. Ha így értelmezzük a javaslatot, akkor felmerülhet az a kérdés is, hogy miért van két kifejezés, két külön kifizetés, ami esetleg külön felügyeletet is jelentene, mert úgy tűnik, hogy ez azért túlbonyolítja a kérdést. Egy másik értelmezés, amely lehetséges, az az, hogy a zöld kifizetések egyfajta választható kifizetések, olyan kifizetések, amelyek esetében a gazdálkodók önkéntesen dönthetnek arról, hogy ezeket vállalják-e, és vállalják-e a hozzájuk kapcsolódó feltételeket. Ebben az esetben ugyanis a zöld intézkedések összehasonlíthatóak egyfajta agrár-mezőgazdasági intézkedéssel, amilyen a kettes pilléren belül is megtalálható hiszen kötelezettségeket jelent ez a gazdálkodókra nézve, és cserébe bizonyos kifizetésekben részesülnek. Hogyha ez az értelmezés, akkor kérdés, hogy miért az egyes pillérbe került, és miért nem a kettes pillér része. Ezen opciók pedig, tehát hogy vagy a GAEK standardokat erősítjük, vagy pedig nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy a kettes pillér programjait erősítsük. Nos, ezek olyan alternatívák, amelyeket az előadásom során tanulmányozni fogunk. Megkapták ennek a jelentéstervezetnek a példányát, és szeretnék néhány szót szólni arról, hogy hogyan kívántam strukturálni mindezt. Alapvetően három szakaszra szeretném ezt bontani. Az első szakaszban szeretném megnézni a bizottság javaslatát, magát a javaslatot. Így tulajdonképpen arra szorítkozunk, hogy megnézzük azt, hogy ha folytatjuk ezen javaslatokat, akkor mi történne velük, hogyan lehetne ezeket módosítani, javítani, kibővíteni a környezeti hatásukat, illetve hogyan lehet korlátozni az esetleges nem várt következményeit. A második szakaszban szeretném kibővíteni a kört, és olyan intézkedésekkel foglalkozni, amelyeket az egyes pillér keretében hajtunk végre, de felmerülhet ugye a kérdés, hogy a bizottság nem javasolhatott volna-e másfajta intézkedéseket, amelyeket az egyes pilléren keresztül lehet végrehajtani, és amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanának a tagállamoknak. Tehát a második szakasz arra törekszik, hogy megvizsgálja a nagyobb rugalmasságot, a bizottsági javaslaton belül, de az egyes pillér keretén belül maradva. A harmadik szakasz pedig még inkább kibővíti ezt a kört, és megnézzük azt, hogy ha tényleg a kizöldítésre törekszünk, és az agrárkörnyezeti intézkedések a kettes pilléren belül már erre törekszenek, akkor nézzük meg azt, hogy hogyan tudnánk a kettes pillért erősíteni, talán úgy, hogy ezt jobban összekapcsoljuk az egyes pillérrel, ugyanakkor a kettes pilléren belüli cél irányos intézkedéseket sem hagyjuk figyelmen kívül. Tehát így elemezném ezt a javaslatot, ezt a sémát követném az előadásom további részében. First step. Akkor kezdjük az első lépéssel. Három javaslat van. Azt hiszem, hogy arra kell fókuszálni, hogy milyen intézkedések vannak, amelyek maximális környezeti pozitív hatást hoznak. Nos, mi a javaslat? Az, hogy legalább 7 százalék a ö, szóba jövő hektárokból kizárva egyeseket ö, ökológiai fókuszterület legyen, majd példákat is adnak erre, és a hatás tanulmány nem pontosan azt a javaslatot nézi, amit a bizottság állított elő, hanem más intézkedést ö, egyszerűen a ö, föld terület ö, meg nem művelésének a hatását vizsgálja. Ennek ellenére vannak hasonlóságok, és a hatás, ami azt mutatja, hogy az Európai Unió 46 ö, Európai Unió gazdaságilag 46 százaléka félre kellene rakni, rakja még 5 százalék területet ebből a célból. Az ökológiai fókusz területek, EFÁK a továbbiakban, nagyon fontos környezeti hozadékot, hozadékkal járna Például, hogyha megfelelő területeket raknak, nem művelnek meg, akkor a folyók is jobb állapotba kerülnek. Nos, mi a pozitív hatása az EFA-nak? Világosan kell látni már az elején, hogy ezek az előnyök minden gazdaságot érintenek -e, vagy specializált a megközelítés, az lenne a megfelelőbb, mert elfogadhatjuk azt is, hogy vannak olyan gazdaságok, amelyek csak élelmiszert termelnek, és ott nem környezeti célokat kellene elérni. Talán a nem élelmiszer termelő területekből kellene kihasítani a nem használt területeket. Úgy tűnik, hogy a tudósok kell véleményt mondjanak. Én közgazda vagyok, de közgazdaként feltételezem, hogyha a környezeti előny megfelelő, és ö, sikerül áthelyezni a termelést máshova, akkor az a legköltséghatékonyabb megoldás, hogy elérjük a célunkat. Több szempont vizsgálandó. Tehát kérdés, hogy célirányosabban kell haladni, de akkor ö, megvan a az adminisztráció kérdése és a méltányosság kérdése a gazdaságok és a régiók között, valamint a költséghatékonyság kérdése is felmerül, hogyha specializáljuk az EFA-t. A maximális környezeti előnyt az EFA-ból más alapokon is ki lehet ö, nyerni. Világosan meg kell fogalni, fogalmazni a ö, célt, az, hogy hány százalékot akarunk a művelésből kivenni, területek közepét, szélét, hogyan gazdálkodjunk ezekkel, lehet-e szüretelni ezeken, vagy teljesen sterilek lesznek az élelmiszer termelés szempontjából összekötik-e őket folyosók, vagy izolált darabok lesznek, szétdarabolt területről van szó. Itt mm, el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet a maximális eredményt elérni. Nem csak arról van szó, hogy kivonunk a művelésből területet. Az EFA nem csak ezt jelenti. Hogy milyen hatása lesz az EFA-nak, az azon is múlik, hogy a föld használók és a további gazdálkodás hogyan alakult. Nos, ezek az általános megfontolások, ami a specifikus kérdéseket illeti, amelyek a viták során felmerültek. Nos, az, egi, az, el, az egyik a terület e, mértéke. E, dimenziói 7 százalék legyen-e a küszök. A bizottság ezt védte. Úgy tűnik ez a megfelelő egyensúly azért, hogy meg legyen hatása a környezetre, de a negatív hatás az élelmiszertermelésre még ne legyen erősen érezhető. Kérdés, hogy mi az ö, referencia terület, hogyha a 7%-ot akarjuk ö, meg állapítani, például az időszakosan felhasznált területeket, illetve a több éves termelési ciklusban lévő területeket figyelembe vesszük -e. Egyes tagállamokban tájképi megfontolások is felmerülnek. mindenképpen a megfelelést monitorozni kell. Kérdés, hogy például van egy fa ezen a területen, mekkora területet határozhatunk meg EFA-ként. A gazdáknak kell tudni, hogy megfelelnek-e a szabályoknak, tehát a szabályokat nagyon részletesen kell kidolgozni. Nem csak a rendeletre gondolok, hanem végrehajtási intézkedésekre. Vissza fogok majd arra térni, hogy az EFA egyetemes megkötés legyen -e és hogy össze lehet-e e, kötni az EFA-t a biodiverzitás kérdésével. Például van-e erdő azon a területen? E, ahol erdő van, ott esetleg kevesebb EFA-ra van e, szükség. illetve kérdés, hogy mennyi a haszonáldozati az áldozati haszon ezekben az esetekben. Hogyha minden gazdaság például 7%-at félre kellene tegyen a területében, lehet, hogy az többe kerül. Elképzelhető, hogy egyes gazdák vásárolnák a 7%-ot másoktól, ahol kisebb lenne a veszteség. Meg kell tehát hallgatni, hogy az ökológia szakértői és a mezőgazdaság szakértői mit mondanak erről. Hogyan lehet az EFÁK megfelelő kezelését elősegíteni? Nos, azt hiszem, hogy ez központi kérdés hiszen más mechanizmusokhoz ez nehezen kapcsolható. sok példát sorolhatnék fel, és sok opció szerepel a, az változatban. Egyesek azt mondják, hogy az EFA-t nem csak a gazdaság szintjén, gazdaságok szintjén kell, hanem egyetlen gazdaság szintjén is érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy egy formon belül is több terület típus állapítható meg. A gyakorlatban elkerülhetetlen, hogy bizonyos rugalmasság épüljön bele a rendszerbe. Tudjuk, hogy sok európai gazdaság fragmentált, és nem egy darabban van. Hogyha egy intenzív gazdálkodó úgy dönt, hogy meg akar felelni az EFA-nak, úgy akar megfelelni, hogy máshol bérel területet, amely nem olyan produktív, amelyhol nem élelmiszer termelnek, akkor azt hogyan fogjuk ö, tekinteni? Ez egy kibúvó? Ö, vagy rugalmasan értelmezte a rendszert? A ö, második bizottsági javaslat ö, pedig a ö, termés, a termelés diversifikálást szolgálja. Ott, ahol több mint három hektár a megművelhető terület, és ezt nem teljes mértékben használják ki, ott legalább három különböző kultúrára kell használni. Környezeti előnyt hozhat a kultúra diversifikáció. Itt persze adminisztratív határokat is meghatározhat a bizottság. Ennek lehet, hogy nagyon korlátozott hatással lenne. Elképzelhető, hogy a megművelt területnek csak két át érinteni. Más tanulmányok azt mondják, hogy ezek a számok nagyon alacsonyak, és ez több területet érintene, mint amit a hatás tanulmány mutat. Meg kell a kultúrát is határozni. Vannak állandó kultúrák, például a szöllőket hova soroljuk, illetve vannak vegyes területek, ahol állattenyésztés folyik ott is megköveteljük, hogy három különböző kultúra legyen, mert akkor egyszerűen kivonulhat a termelésből az illető gazda. Ez is egy elképzelhető hatás. Sokba fog ez kerülni azoknak a gazdáknak, akik kis területen gazdálkodnak. És a 7 továbbra is, mint felmerül, mint kérdés. A harmadik intézkedés az állandó legelők fenntartása. A 2014-es évről ö, van szó. Ez kicsit ö, más intézkedés, mint az előző kettő. Már van egy intézkedés a rendeletben, a közvetlen kifizetéssel kapcsolatban, amely kimondja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell egy bizonyos százalékot, és az nem lehet nagyobb a referencia időszakhoz képest, mint plusz 10 százalék. Most el kell gondolkozni, hogy ennek van-e értelme először világossá kell tenni, hogy mi a fő célunk. A klímaváltozásnak a megakadályozása, illetve a hatásának a csökkentése, vagy a diverzitásnak a biztosítása. Van, aki úgy érvel, hogy nem a megfelelő pontra koncentrálunk a legértékesebb területeket kellene megvédeni. Másik kérdés. A rugalmasság rotációja, különböző administratív komplikációk, lehet, hogy az intézkedések kontraproduktívak és nem ösztönzőek a gazdák számára. Ezeket a részleteket fel kell vetni, amikor e témáról tárgyalunk. Most pedig a második pillérre térjünk át, megnéztük a bizottsági intézkedéseket, és megnézzük, hogy vannak-e más potenciális intézkedések, rugalmasságok, amelyeket be lehetne vezetni. A kizöldítésre szánt pénzekről van szó továbbra is. Nehéz ezeket előre vetíteni, miről lenne szó általános vagy éves évre vonat, egy-egy évre vonatkozó intézkedések. A termék, a vetésforgó, ezt a svájciak bevezették éves kifizetésekkel, ha ezt ők megtetik, akkor mi is. Vagy pedig valamilyen külön juttatás az olyan kaszálóért, amelynek igen magas természeti értéke van. Igazából ezek nem első pillérhez tartozó intézkedések, a kupa a kodzsek ezeket másképpen hívja, és nehéz az első pillérben végrehajtani őket, inkább a második alá tartoznak. Érdekes kérdéshez érkeztünk. Van-e olyan intézkedés, amely mindenkinek megfelel? Tudunk több rugalmasságot nyújtani a tagállamoknak abban az esetben, hogyha zöld intézkedéseket választanak? Van a menü megközelítés, a gajek megközelítés, és a, az alapértelmezésénél fogva zöld megközelítés. A, egy menüt közül választhatnának a tagállamok, vannak ennek alternatívái, például a tagállam állítja össze a menüt egy EU listából, és a gazdák ebből választhatnak. Tehát itt két különböző variáns van. Az elsővel az a gondom, hogy nehéz eh, plusz egyes pillérhez tartozó intézkedéseket összeállítani, mert itt eh, gazdaság szinten eh, gondolunk a rugalmasságra, amikor a menü megközelítésről beszélünk. Itt az a gond, hogy nagyon sok intézkedés a kettes pillérbe illeszkedne bele jobban, mint az egyesbe. A gazdaságok szintjén a rugalmasság egyik formája az alapértelmezésénél fogva zöld megközelítés, és a bizottság egy javaslata tárta ki a kapukat. A biogazdálkodás már úgy lehet enyíteni, hogy az egyes pillér alá tartozó kifejezé, kifizetések ezekre vonatkoznak a kettes pillér alá tartozó kifizetésektől függetlenül. Sok tagállam megkérdezhető, hogy miért csak a biogazdaságok tartoznak ide, miért nem tartoznak más mezőgazdasági élelmiszeripari rendszerek ez alá, ahol szintén megfelelő a gazdálkodás ebből a szempontból, és a megfelelőség szempontjából elfogadhatóak. Szerintem ez felveti a kettős finanszírozás kérdését, ugyanazért a termelési módért, gazdálkodásért kétszer fizetnek a gazdáknak, és a másik pedig, hogy itt vannak különböző kivételek a gazdaságok számára. A lényeg az, hogy az adó fizetők mennyit fizetnek ilyen esetben a már félretett 30%-on kívül. Már meglévő normák a jó mezőgazdasági gyakorlat esetében, és a hatásvizsgálat során a bizottság megnézte ezt az opciót. Mi ezt kifogásoltuk, még pedig azért, mert szerintünk ez nem biztosítana általános egyetemes megközelítést, alkalmazást a tagállamok esetében, és nem adna megfelelő láthatóságot a kifizetések esetén. Ez főként a kifizetésekre vonatkozna. Valószínű, hogy ennek, jelentős, ennek esetében jelentős ellenállást tapasztalhatnánk a gazdák részéről, hiszen a zöld kifizetést adónak tekintenék sokan. Vannak más argumentumok, a magasabb normákat valóban egyformán értelmezik a tagállamok, vagy másképpen? Mást és más jelent a különböző tagállamokban a rugalmasság? A másik a politikai láthatóság kérdése de a lényeg az, hogy valóban a környezet számára hoznak-e valami pluszt ezek az intézkedések, és ez szerint fogják politikai szempontból támogatni ezeket az intézkedéseket. Mielőtt elhagyjuk az egyes pillért, még szeretnék szólni a mindkét oldalra vonatkozó intézkedésekről. Itt különböző arányokról van szó, miért 30%-át tegyék ezek ki a közvetlen kifizetéseknek, legyen ez magasabb vagy alacsonyabb, mi történik a fel nem használt zöld kifizetésekkel, milyen kihatásai vannak ennek, és a zöld kifizetésnek az átmenetre, a gyors átmenetre a regionális kifizetési modell irányában. Feltételezem, hogy a többi részletről még kérdéseket fognak feltenni. Ezekkel foglalkozhatunk később. A második pillérrel nagyon gyorsan tudok végezni, elnök úr. Ez célzott megközelítés. A tagállamok ismerik már a kettes pillér alá tartozó rendszereket. A kifogás az, hogy mivel aránytalan vagy egyenlőtlen a részvétel, ez a környezetvédelmi kérdésekkel nem nagyon foglalkozik, és ha a kettes pillér keretében a kizöldítésre átérünk, annak a feltétele a költségvetés megnövelése. Tudom, hogy itt vannak politikai kifogások, ezzel kapcsolatosan. Befejezésként szeretném elmondani, hogy egy sor opció áll előttünk, attól függően, hogy a három bizottsági javaslaton belül maradunk, vagy pedig kiterjesztjük a napirendet a különböző rugalmassági opciókra, esetleg megnyitjuk azt a kérdést, hogy a kettes pillér belül kell teljes mértékben a kizöldítést végezni, vagy pedig inkább a kettes pilléren belül. Én azt a következtetést mondtam le, hogy nincs olyan megközelítés, amely az összes potenciális kritériumot magába foglalná, ha az összes gazdaságot nézzük az EU-ba, akkor mindig a legalacsonyabb közös nevezőre fogunk törekedni. Ebből nem lesz túl nagy kizöldítési haszon, és mindig a költség-haszon vonatkozásokat kell megnézni. Vagy pedig, hogyha célzottabb intézkedéseket akarunk, akkor nagyon gyorsan emelkednek az administratív bonyolult struktúrák, azután az értékelés lesz nehéz, hogyan lesz, járunk el eh, egyelő módon a különböző tagállamok szintjén, hiszen nehéz az értékelés. Az a jelentés eh, végül is eh, azzal az előnnyel jár, azt az eredményt hozta, hogy egy döntéshozatali rendszert vázol fel, és ennek alapján el kell dönteni, hogy mit tartunk előnyösebbnek. A kizöldítés a cél, a választás azt jelenti, hogy teljes mértékben a kizöldítési ellenfelé mozdulnak el az érintettek, vagy pedig gyöngítik a bizottság megközelítését. Én ezt nem ajánlom. A lényeg az, hogy itt választani kell és lehet. A másik lehetőség a bizottság javaslata módosítva, figyelembe véve a vita során felvetett megjegyzéseket. Ez is jövőbe mutató. A rugalmasság fontos, így is lehet dönteni, és néhány bonyolult adminisztratív eljárást és néhány kérdőjelt, ami a tagállamok közötti egyenlőséget illeti, felcserélünk esetleg célzottabb, hatékonyabb környezetvédelmi intézkedésekre. Vagy pedig úgy döntenek, hogy megpróbálnak több pénzt szerezni, vagy irányítani a kettes pillér számára, vagy pedig a mezőgazdasági élelmiszeripari intézkedések számára használják fel döntő mértékben a kettes pillérben rendelkezésre álló pénzeket, és a legcélzottabban, a leghatékonyabban hagyják végre a kizöldítést, és emellett talán néhány általános értemes intézkedést is bevezetnének, például a gelyek standardokat, ez az alap, megemelnék, és ezt vegyítenék a bizottság javaslatával az önök tervezetében. Elnök úr, ezzel lezárom a prezentációmat, és mindenképpen érdekelnek engem a hallgatóság reagálásai. Köszönöm, köszönöm Ellen Matthew professzornak. Nagyon sokan jelentkeztek már hozzászólásra, és így gyorsan Olenicsák kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a teljes mértékben környezet, barát, mezőgazdaságot támogatom. Mindig is ez volt a véleményem, az ökö, öko mezőgazdaságot támogattam, és ez a jövőben is így lesz. A környezeti normákat figyelembe véve, biztosítva a megfelelő élelmiszer mennyiséget, anélkül, hogy károsítanánk a környezetet. Efelől nincsenek kételjeim, de hogyha az Európai Bizottság javaslatát elemzem, és ez az én magánvéleményem, az az érzésem, elnézést kérek, hogy az összes Európai Bizottsági javaslat nem felel meg az én elvárásaimnak, egyáltalán nem felel meg elfogadtunk rendkívül drága intézkedéseket. Ez drága mindenkinek, az EU-nak, a gazdáknak, de közben ezek a javaslatok nem túl sokat hoznak, és a hozzáadott értékük nem igazán magas. Például a környezettel kapcsolatos jövőt illetően nem lesznek pozitív változások, és a mezőgazdasági gyakorlatot, művelési rendszereket igazából nem fogják a gazdák megváltoztatni. Pedig mi a gazdák mentalitását szeretnénk megváltoztatni, vagyis arra akarjuk őket rávenni, hogy úgy is lehet pénzt keresni, hogy közben ökogazdálkodást, zöld gazdálkodást folytatnak. De jelen pillanatban ez nem lehetséges. Az a gazdakinek 5-10 hektára van, hogyan tudja eladni a hogyan tudja megszerezni a 30, plusz 30 százalékot a kettes pillér alatt. Ez még a nagy gazdáknak sem lehetséges, és a nagy vállalkozások például a kohászatban vagy a bányászatban nem képesek a CO2-t csökkenteni, de hát akkor mit is mondjunk az egész kis gazdaságokról, gazdákról? Ha nem találunk ki új stratégiát a kis gazdaságok számára a mezőgazdaságban, akkor szerintem eh, sokan eh, fognak nagy jövedelmekre szerteni, de a gazdák nem. Beszélt Svájcról, igen erőteljes modellről van szó, ezt, ebből sokat átvehetünk, de ami a mezőgazdaságot illeti, szerintem nagyon nehéz lenne az ő szabályaikat itt átültetni az EU jogba, vagy az EU tagállamok jogába. Már nem lehet egyébként átvenni Svájctól. A banki szektor is nagyon erős Svájcban. Ezt itt az EU bankrendszeréről nem mondhatjuk el. Tehát nem tudunk mindent lemásolni a svájciaktól nem is hasonlíthatjuk össze magunkat velük, és éppen ezért ezekkel a javaslatokkal igazán nem értek egyet. Hallottam azt az érvet, hogy azzal kellene foglalkozni talán, hogy továbbra is élelmiszert termeljünk, vagy pedig inkább bioüzemanyagokat, bioüzemanyaghoz szükséges növényeket. Mikor ezeket az érveket hallom, bizony én aggódom. Már évek óta mert arra akarjuk rávenni a gazdákat, hogy több bio üzemanyag növényt termeljenek, mert hogy nincs akkor alternatíva. Meg kell változtatnunk az irányt, el lehet hagyni a bioüzemanyag célú növényeket, de közben más terményeket kell bevezetni, vagy arra lenne szükség, hogy a bizottság elmondja, hogy a bioüzemanyagokban mennyit fektetnek bele, milyen vesztességek vannak, amiatt, hogy bioüzemanyag növényeket termelünk, és nem pedig az élelmiszeripar számára termelünk termékeket, akkor melyek a számadatok az új javaslatok alapján? Mert például a termelés kapacitást, ez megváltoztatja. De egyébként másként szólva, elnök úr, nekem nagyon sok a kételjem. Tudjuk mindannyian, hogy ez az egyetlen járható út, amely védheti a környezetet, és lehetővé teszi számunkra azt, hogy ezt a környezetet a jövő generációi számára megőrizzük, átadjuk. De ugyanakkor itt egy saját önálló belátáson alapuló rendszert akarunk bevezetni, olyan rendszert, amely nem kötelező. És ez bennem kételyeket ébreszt, attól tartok, hogy nem úgy lépünk, ahogy azt a gazdák várják tőlünk. Más érdekeket veszünk inkább figyelembe, nem pedig a tisztán mezőgazdaság érdekeket. El tudná nekem mondani? hogy mi lenne, milyen lenne ez a méltányosság, ez a, az egyensúly, ugyanaz minden gazda számára. Ön azt mondta, hogy ez egy igazságos javaslat, de közben a különböző tagállamok gazdái különböző szintű kifizetéseket fognak felvenni, mert 30% a franciaországi gazdának abszolút értékben nem ugyanaz, mint egy, egy francia gazda számára, mint egy román gazda számára ugyanakkor az erőfeszítés ugyanaz lesz, mert ha átérnek az ökogazdálkodásra, akkor ahhoz ugyan olyan erőfeszítések kellenek mindenütt Európában. Tehát nagyon sok a kétel, sok a nyitott kérdés. Remélem, hogy sikerül majd megvilágítani a vita során néhány kérdést, nagyon hálás vagyok egyébként, hogy részt vehetek ma ebben a vitában. De még egyszer elmondom, nagyon sok a kételjem, és ezt írásban szeretném önnek átadni. Elnök úr, például az administratív költségek, azok a költségek, amelyek a különböző változásokkal járnak, például a bioüzemanyagok esetén, azután a GMO-kkal kapcsolatos új javaslatok, mert most a GMO termelést csökkentjük, de közben más megoldásokat vezetünk be, amelyek több műtrágya használatot tesznek szükségessé. Nagyon sokan iratkoztak fel, hogyha sajátos kérdéseik vannak természetesen, akkor erre is sor kerülhet, de most Matthew úrnak tegyenek fel, kérem kérdéseket, Lion úr és Martin úr. Mi a maximális hozzászólási idő? A legjobb az lenne, hogy csak három-négy percnél többet egy hozzászóló sem beszélne, mondja az elnök. Köszönöm, megpróbálok ehhez ragaszkodni, ehhez tartani magam. Köszönöm a kitűnő előadását Matthews professzornak, a, mikor a logikus kereteket bemutatta, akkor láttuk, hogy milyen politikai választások elé állt a mi szakbizottságunk. Az is fontos, hogy összekötötte a kizöldítést a költségvetéssel hogyha potenciálisan csökkennek a költségek, és általában a csökkentés, ahogy a biztos elmondta, potenciálisan bekövetkezik, akkor bizony nagyon nehezen tudunk majd a bizottsági költségvetéssel is együtt élni. Éppen ezért, amikor stratégiai választással élünk, akkor gondosan meg kell fontolni ezeket a kérdéseket, vagyis, hogy milyen milyen hatással lesz mindez a kapra. Köszönöm még egyszer. Igen, komplex, bonyolult kérdésről van szó, és itt választások előtt állunk, vagy vagy, valamit feláldozunk valamiért, de ami a kapot illeti, ez nem innen indul ki. Hogyha tovább lépünk, akkor figyelembe kell venni a jelenlegi kapot, és az, hogy milyen irányban haladunk, amikor választunk ezt meg kell fontolni. Matthews professzor tudna egy kicsit többet mondani a bizottsági javaslatról, amikor a bio gazdálkodás önmagában véve már automatikusan jogosultságot jelent. Hogyan egyeztethető ez össze a WTO-val? Itt biztos, hogy van valamilyen össz, összekapcsolás, a második kérdés pedig a kettős finanszírozás. Biztos még nem válaszolt erre igazán, hogy ez valóban igazi kettős finanszírozás jelent, és ezt úgy lehet megvédeni. Hogyha a biogazdálkodás automatikusan jogosultá tesz, akkor eh, hogyan választanak a gazdák között a környezet barát eh, gazdaságok szintén automatikusan kizöldítési jogosultságot nyernek. Nagyon fontos ezt meghatározni, vagyis hogyan lépünk tovább akkor, amikor módosítani akarjuk most a bizottság javaslatát. Köszönöm. Martin Osling, e poi... Köszönöm szépen. Köszönöm, George. Martin következik. Köszönöm szépen először is e, ezt az előadást. Ahogyan az lenni szokott, általában több a kérdés, mint maga a válasz és a bioüzemanyagokkal kapcsolatos megjegyzése minden bizony nagyon fontos a vita, számá, vita szempontjából, hiszen olyan tagállamokban, mint Németország, ez egy fontos kérdés, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ugyanakkor az európai irányelv is nagyobb hatást gyakorol majd a jövőben, a kívántnál nagyobb hatást az agráriumra. Említette, hogy van egy politikai megközelítés a reformnál, ezt nem téveszthetjük szem elől főleg ha figyelembe vesszük az agrár kifizetésekkel kapcsolatos érveléseket. Ugyanakkor kérdés, hogy az intézkedések valóban kielégítőek-e egy fenntartható mezőgazdasághoz. Ezt a pontot röviden érintette, ugye kezdetben az hangzott el, hogy az ugaroltatás lenne egy intézkedés, de most már nem lehet a területek több mint 70%-át egy és ugyanazott terménnyel beültetni úgyhogy a vetésforgó szempontjából azt hiszem, hogy ez nem egy jó megoldás. Kis és nagyobb gazdálkodások között jobb lenne, hogyha különbséget tennénk, hogy a vetésforgót tényleg megvalósítsuk, és jó lenne, hogyha a vetésforgón belül olyan témákat is érintenénk, amelyeket többször megvitattunk, ugye például a bizottság beszélt a protein növényekről is. Fontos azonban, hogy ez az egész kezelhető legyen. Ugyanakkor óva intenék, mert ön is hangsúlyozta többször, hogy vannak intenzív térségek, ahol komoly problémák figyelhetők meg, de nem szabad, hogy azok, akik problémákat tapasztalnak, ott is kötelezőek legyenek az intézkedések, és főleg a problémás térségek szempontjából. Nem lenne jó, hogyha ott mentességet élveznének a, a gazdálkodók. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a tagállamok vagy a gazdaságok szempontjából egyfajta listát állítanánk össze. Vannak bizonyos intézkedések, de akkor ezeket kötelező érvényűvé kell tenni, hogy valóban a legutolsó gazdaságban is érvényesítsék. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi történik, hogyha ezt, ezt választhatóvá tesszük. Említette ugye a kettes pillérrel kapcsolatos vitát, osztom az érvelését, hogyha lenne egy jól finanszírozott kettes pillérünk, akkor ez az egész vita nem is létezne. Csak egy problémánk van, ugyanis a kettes pilléren belül mindez nem kötelező. Ha kötelezővé akarjuk tenni az intézkedést, akkor a kettes pilléren belül az egyesből a kettes pillérre kellene ezt áttenni, és kötelezővé kellene tenni minden gazdaságra. És van még egy kisebb probléma, ami azonban elég nagy probléma, sok mm, tagállam számára, ez pedig a társfinanszírozás. Amíg a társfinanszírozás adott, sok tagállam számára problémás lesz, ha előírjuk a területek 7%-át követelményként. Tehát a kettes pillere kapcsolatos vita tehát nagyon üdvös, de tudjuk, hogy a tagállamokban nem áll kellő pénz rendelkezésre. A politikai megközelítésnek örvendek, és örvendek annak is, hogy objektívan felvázolta a kérdéseket, szemben azokkal, akik csak a vitás kérdéseket közelítik meg. És a feltett kérdéseimre hálás lennék, ha kapnék egy választ, ahogyan azt ön is javasolta. Köszönöm, Martin. Albert Tess következik. Köszönöm, elnök úr. Professzor úr, hallgattam az előadását, vannak olyan felvetések, amelyeket támogatok, ugyanakkor kollégám hozzászólása kapcsán én is azt mondom, hogy számos kérdés vetődik fel. A bizottság javaslata, ha ezt így ültetnénk át a gyakorlatban, rendkívül bonyolult lenne, és még több bürokráciát eredményezne. Szerintem figyelmen kívül hagyja a bizottság azt, amit a parlament már jóvá hagyott az agrárium jövőjével kapcsolatosan. A jelentés ugye gyakorlatilag 90%-os támogatást kapott a parlamentben, és a Lion jelentésről is hallottunk. Kevesebb bürokráciát akarunk, a bizottság pedig éppen az ellenkezőjét idézi elő, úgyhogy ezt nem tudjuk elfogadni. Ami engem annyira bosszant, az az, hogy miért kell mindig új és új rendszereket kidolgozni. Vannak olyan tagállamok, ahol az agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket már ma is alkalmazzák. Miért nem vesszük ezeket példaként? Emlékeztetnék például Ausztriára, Dél-Tirol, Bajorország és számos térséget, országot megnevezhetnék még ott, ugyanis ez az egész, az agrár környezetvédelmi intézkedések átültetése a második pilléren belül működik. Megemlíthetném Bajorország példáján, hogy mi mindent tesznek a gazdák. Szombat este felültem egy traktorra, és kimentem a mezőkre, hogy segítettem a termelést, hogy aztán ismét kitűnő sör, sört állítsanak elő Bajorországban. 30 éve folyik már a gyakorlat, hogy átváltanak egyik területről a másikra, és Európai Uniós pénzekből tíz évvel ezelőtt egy, egy, egy, egy megműveltek egy földet, a kártevők pedig függetlenül attól, hogy EU támogatásban részesül-e a pénz, vagy EU támogatásban részesül-e vagy a föld, vagy sem, ott telepednek meg. Tehát ott maradnak a megművelt földön. És professzor úr, szeretném megkérni arra, hogy látogasson el hozzánk májusban vagy júniusban, megláthatja akkor ott a kiviceket, láthatja tehát, hogy mi történik a megművelt földeken. Kérdezem, hogy ez egy, ez egy vicc, amit zajlik. Miért tesszük ezt egyáltalán? Hiszen állandóan az európai mezőgazdaság fenntarthatóságáról beszélünk, de ha egyszer a pénzügyi politika lenne annyira fenntartható, mint maga a mezőgazdaság, akkor nem lenne ilyen problémánk. Olyanok beszélnek, akik soha nem gazdálkodtak, és előírják a gazdáknak, hogy hogyan műveljék a földeket, hogyan irányít, irányítsák a gazdaságaikat. A bizottság, a szakértők, mindenki elő akarja írni, hogy egy gazdaságot hogyan kell irányítani és konkrétan ugye kitérnék arra, amit említett, 30% kizöldítés. Nem tudjuk, hogy ez a jövőben hogyan néz majd ki. A hétvégén a gazdálkodókkal beszéltem. A haszonbérleti díjak már meghaladják a 800 euró per hektár árat és említette egy gazda, hogy ugye van egy 100 hektárnyi területe, ebből 80 százalék bérbe adott föld, és most 800 eurót kell fizetnie. Hogyha 7 hektárt kellene pihentetnie, vagy bármi mást kellene ezzel a 7 hektárral kezdenie, akkor gyakorlatilag 5600 euró bérleti díjat kellene ezért fizetnie, anélkül, hogy használhatná. Hogyha Bajorországban 7%-nyi területet kivonnánk a termelésből, akkor a bérleti díjak legalább 100 euróval emelkednének hektáronként. Ez azt jelenti, hogy 80 hektárért 8000 euróval többet kellene fizetnie, plusz 5600 eurót kellene fizetnie azon területért, amelyen nem gazdálkodhat, ez összesen 13600 euró és a kizöldítés 10 ezer eurót tesz ki ebből. Hogy mit mondott nekem ez a gazda? Tudja, mit mondott? Töröljük a 30 százalékot, és töröljenek inkább az Agri főigazgatóságnál 30%-nyi állást. Ez lenne egy jó intézkedés. És azt kell mondjam, hogy ennek a fiatal gazdának igaza van, hogyha a bizottság átülteti a gyakorlatba azt, amit javasol annak a bonyolultságával együtt, akkor az összes ellenőr gyakorlatilag tönkre teszi a természetet. Ennél többet ehhez nem is tudok hozzáfűzni. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Agnú képviselő. I was on a tractor at the weekend as well, you'd be pleased. Én is egy traktoron voltam a hétvégén, ha megnézzük ezeket az EFA-kat a gyakorlatban, elmondhatom, hogy az én gazdaságomban ez 28 hektárt jelentene. Ott ugye vannak bokrok, sövények, tavak, van 18 hektár, ami, amit azonban ki kellene vonnom a termelésből. És minden gazdaságban vannak ilyen területek ugyanakkor 35 ezer tyúkot is kell táplálni, ez pedig sokkal költségesebb lesz, ami elkerülhetetlenül nagyobb, magasabb árakat jelent majd a fogyasztók számára is, tehát szerintem ez botrányos. De ha ezt végre kell hajtani, akkor kérdés, hogy nem próbálhatjuk-e meg azt, hogy tényleg felhasználjuk mindezt a területek, a földek feljavítására. Úgyhogy ez egy lehetőség is lenne, hogy megszabaduljunk a megszabaduljunk bizonyos területektől. A biogazdaságok, a biogazdaságok esetében megjelennek bizonyos mérgező anyagok is, ezeket bizonyos kártevőket gyakran megtalálunk a biogazdaságokban és ott megpróbálnak bizonyos nagy gépekkel megszabadulni ezektől, amelyek óriási mélységekig ásnak a földben, de hogyha tényleg használunk ilyen gépeket, akkor a talaj struktúráját is tönkre tesszük, mert igazából ez az intézkedés nem vezet sehova. Úgyhogy kérem mindenki, aki elhagyja ezt a termet, gondolkozzon el azon, hogy a biogazdálkodás a megoldás-e végrehajtható és egy ellenőrizhető intézkedésekre van szükség, de kérdezem én, hogy hogyan tudjuk bebizonyítani azt, hogy bármi is változtat az éghajlaton. Gyakorlatilag ezek álmok, amelyeket kergetünk, mi ugyanis nem előidézzük, mi csak reagálunk az éghajlatváltozásra. Lesznek olyanok, akiknek persze más elképzeléseik vannak mindenről. Nagy-Britanniában van két jótékonysági szervezet, az egyik egy madárvédelmi királyi egyesület. Ott teljesen más elképzelésük van a tagoknak arról, hogy mit kellene végrehajtani. A kereskedelem. Ez egy elég jó elképzelés, a brit gazdáknak tetszeni fog az elképzelés, mert így legalább ők is meghozhatnak bizonyos döntéseket, és mondhatjuk azt, hogy fizetnek, csak éppen szabadítsák meg őket a terhektől. Ugyanakkor botrányos az, hogy nem tudnak saját maguk megfelelően gazdálkodni a földeken. Tudjuk, hogy a bizonyos intézkedések a brit gazdákra nagy, nagyon, komoly, nagyon komoly hatással lesznek. És vannak még más problémák is a kultúrák diversifikációval kapcsolatban, termények diversifikációval kapcsolatban a nagy-Britanniában, ez sokkal súlyosabban fogja érinteni a kis gazdálkodókat, akik legelőket tartanak, akiknek mondjuk csak 10 hektárt művelnek, vagy ha kis megművelhető földjeik vannak, az egész területen gyakorlatilag egy terménnyel foglalkoznak, amely évente változik, és ez az egész egy nonsens. Ez a három hektáros küszöb, ez legalább tízszer ilyen magas kellene, hogy legyen. Legalább. Hol is tartunk? Két perc, ötven másodperc, hát ennyi lett volna, elnök úr. Grazie, onorevole Agnew. Köszönöm, Egnyú kollega. Mária McGuinness, majd Klász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen uh, eh, Ellen Matthewsnak a javaslatait. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Olyanokat, amelyeket én is felvetettem a bizottságnak, csak nem kaptam választ. Uh, egy non-paper született ebből végül. Ez a zöldítés a meghatározásánál fogva kérdésében született. A biogazdaságot is figyelembe veszi ezt. De fontos, hogy gyorsan legyen tisztába helyzet, legyenek, legyen input a bizottság részéről ebben. Egyet értek a kollégákkal illetve George Lányzala, A költségvetési aspektusban a 30%-kal, és hogy globálisan kell nézni, hogy mit teszünk. A szakbizottságnak és a parlamentnek abba az irányba kell elindulnia, hogy ezeket a javaslatokat kezelésbe kell venni, és javítani kell rajtuk ez a prezentáció abba az irányba mutat, a javítás irányába. Fel kell használni ez az információt. Egy speciális kérdésem lenne a VTO megjegyzésekkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy hanyadik szlájdon volt, de a következőkkel kapcsolatban beszélt erről. Azt hiszem a zöldítés javaslatok, a transzverzális ö, kérdések. Itt kérem, hogy szóljon részletesebben, milyen aggályai vannak, és hogyan tudnánk ezt részletesen kidolgozni. A zöldítési komponens, ahogy a bizottság javasolja, az egy mikroelem a gazdaság számára ez a javaslat pont az ellentétes irányba megy, mint az előző szabályozás. Nem szabad az gazdaságokhoz egyénenként ezt hozzákötni. Ö, ne felejtsük el, hogy mi az EFA-nak a fő célja. Nagyon nehéz a három opció közül kiválasztani, amit bemutatott, hogy melyik a legjobb nem világos, hogy melyik a legjobb. Azt hiszem, hogy el kell fogadni azt, hogy mindenképpen változás lesz. És politikailag, környezetileg, költségvetésileg úgy kell megmondani, hogy mindenki számára elfogadható legyen, és az élelmiszer biztonság elemeit is figyelembe vegyük. Talán Matthews professzor kitérne erre azt mondta, hogy kicsi a kihatás a művelhető területekre, az élelmiszertermelésre. Azt hiszem, hogy oda kell figyelnünk, hogy minél nagyobb környezeti előnyre tegyünk szert. A zöldítés mindenképp elkerülhetetlen, hiszen kihívások előtt állunk. Nos, a prezentációról azt mondanám, hogy választás elé állít. De olyan opció nincs, hogy ne tegyünk semmit. Szeretném, hogyha Mátyás professzor politikai szempontból elemezné ezt, hiszen ha a mi helyünkre ül, akkor ilyen jellegű választ kell adnia. Nem csak egyetemi szempontból, tudomány szempontjából szemlélni. Köszönöm szépen, Klász asszony, Köztiger kollega. Köszönöm szépen, professzor úr. Egy átfogó tanulmányt ismertetett, de látja, hogy a kérdések nem kimerítő jellegűek, mindig csatolhatunk hozzájuk újabb és újabb kérdéseket, mert ez a rendelet ilyen sok mindent, sok bizonytalanságot vet fel. A költségek, az átállás költségei, ez valóban egy jogos kérdés. Az első képviselő is ezt felvetette, hogy mennyiben éri meg az, hogy a különböző területeken valóban sok-sok tisztviselőt alkalmazzunk, és őket azért fizessük meg, hogy egyáltalán megéri az ilyen intézkedéseket végrehajtani. Felvetett ön is számos kérdést, és különböző válaszokat ajánlott. Veszem például a vetésforgót. Felvetette, hogy egyáltalán megéri-e egy rendelet keretében ezt előírni. Albert Desshez csatlakozom e kérdésben, aki egyértelműen azt mondta, hogy nem éri meg, nem éri meg, hogy tisztviselők ezzel foglalkozzanak, hiszen a gazdák maguk tudják, hogy milyen erőre élik a vetésforgóban, milyennek az értelme, és bennem is felmerül a kérdés, hogy ezeket miért veszük most mind elő. Vannak talán új ismeretek arra vonatkozóan, hogy a vetésforgó területén ilyen sok minden romlott? Gondolok azokra is, akik tartósan kukoricával, kukoricát termelnek, maguk a gazdák is felismerik, hogy tartósan ez így nem fog menni. Számomra mindig izgalmas eh, az, hogy eh, ezt eh, a 7%-os kérdést hogyan kezeljük. Ön is felvetette azt a kérdést, hogy hogyan számítjuk ki az alapterületet. Egy olyan országból származom, ahol nagyon határozottan foglalkoztunk ezzel, határozottan kezeltük ezt a kérdést, a területek kiszámítását, kiszámítottuk ugye a, a földeket, kivettük ebből a patakokat, illetve az utakat, földutakat. Más országokban ezt nem vették be a számításba. Kérdés tehát, hogy vannak-e ismeretek arra vonatkozóan, hogy Európa szerte hogyan kezeljük a számításokat, amikor ezen területekről van szó. Aztán a regionális és nemzeti vonatkozás ezt is felvetette a 7% kapcsán, ugye 7% per gazdálkodó, gazdálkodó üzem. Én úgy vélem, hogy ha üzemenként 7%-ot alkalmazzunk, akkor ezzel feldaraboljuk az egész rendszert. És a kutatót kérdezem, hogy nem lenne sokkal jobb, hogyha nagyobb egységek is léteznének, amikor az ökológiai intézkedésekről beszélünk. A Natura 2000 kapcsán egy olyan rendszerre, hálózatra törekedtünk Európában. Nem lenne nagyobb értelme annak, ha regionális és nemzeti szintű felbontást hoznánk létre. Ez a természetvédelmet, a mezőgazdaságot tartaná szem előtt. Szerintem sokkal jobb lenne ez, mint hogyha az összes gazdának 7%-ot kellene kivonnia. Ettől eltekintve pedig ugye ott van az élelmiszertermelés, amely szintén egy függőben levő kérdés. Továbbra is elegendő élelmiszert kell előállítanunk Európában. A területeket az öko területeket hogyan, hogyan számítjuk ki? Az, amit a, az élővilág tekintetében, illetve a habit, az élőhelyekkel kapcsolatos irányelvnél kidolgoztunk, a Natura 2000 kapcsán, figyelembe lehet ezt venni, be lehet-e vonni mindezt. Elnézést kell kérjek, mert nagyon sok tisztázatlan kérdés van még, a kutatóktól pedig választ várunk ezen kérdésekre, hogy végeredményben megalapozó döntéseket hozhassunk. Köszönöm. Elizabeth Kostinger. Elizabeth Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Matthews professzor úrnak, hiszen nagyon határozottan, határozott tudományosan megalapozott adatokat ismertetett velünk. Ami a tisztázatlan kérdéseket illeti, én is szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehéz igazából vitázni mindenről, hiszen a válaszokat igazából a bizottságnak kellene megadnia hiszen a bizottság vette fontolóra ezt az egész kérdéskört és tanulmányozta mindezt, tehát örvendetes lenne, hogyha a bizottságtól egyértelmű válaszokat kapnánk arról, hogy mi történjék a, a, föld, a földekkel. Említette a kettes pillért, illetve azt, hogy komoly lehetőség nyílik arra, hogy a kettes pilléren belül a kizöldítési intézkedéseket végrehajtsuk. Hogyan ítéli meg ön azt, hogy az első pilléren és a második pilléren belül különbséget teszünk az intézkedések között, hiszen nagyon fontos, hogy elkülönítsük egymástól a két pillért. És azt is hangsúlyozta, hogy bizonyos tagállamokban már nagyon sok minden történt az agrárkörnyezetvédelmi programok terén. Ezen intézkedések gyakorlatilag túl is haladják azon greening intézkedéseket, amelyek az első pillérben lennének. Hogyan ítéli meg tehát azt, hogy ami most a kettes pilléren belül történik, ez az önvéleménye szerint mennyire hatékony? Talán azt is megjegyezném még, hogy Mindazt, amit az első pilléren belül a kizöldítéssel kapcsolatban javasoltak, ez egy évre vonatkozik, a kettes pilléren belül azonban öt éves időtartamra vonatkoznak az intézkedések, amit Hajszlin kollega is megjegyzett, ezek önkéntesek, önkéntes alapon történnek. Nálunk Ausztriában a gazdálkodók 90%-a vállalja ezen intézkedéseket, tehát ez is jelzi, hogy hatékonyak kell, hogy legyenek az intézkedések, mert akkor alkalmazzák őket a gazdák is. Ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor azt is megelőlegezném, hogy természetesen kellő pénzügyi háttér is szükséges. Ez adott kell, hogy legyen. És úgy vélem, nagyon fontos az is, hogy tényleg feltegyük azt a kérdést, hogy vajon ez a 10 százalék, az első pillérből ugye átcsoportosítanánk a második pillérbe, ez tényleg adott lesz-e? Hogyan értékelni azt, ha olyan gazdálkodások, amelyek már eleget tesznek az agrár mezőgazdasági intézkedéseknek, ha ők mentességet kapnának a greening alól. Köszönöm szépen. Bové. Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadónak, aki az előadásával elgondolkoztat bennünket a greening kérdésében. Elhangzott már, hogy további válaszok szükségesek a bizottság részéről ahhoz, hogy a már kezünkben levő információval együtt a lehető legjobb politikai döntéseket hozhassuk meg. Ami eddig itt történt, igazából három kérdés van, amit szeretnék felvetni. Az első, ez a környezetvédelmi aspektus, amelyről már hallhattunk. A közelmúltban az Európa Bizottság egy magas szintű képviselője azt mondta, hogy a reform célja az, hogy a környezetvédelem kerüljön a közös mezőgazdaság középpontjába. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a környezetvédelmi intézkedések nagyon fontosak, és éppen ezért támogatnunk kell ezeket. Ugyanakkor felvetném azt a kérdést, hogy milyen mértékben van szükség arra, hogy a környezetvédelmi kérdések kerüljenek a figyelem középpontjába, mert így adott esetben szem előtt évezhetjük azt, ami a közös agrárpolitika fő célja, ez pedig az élelmiszerek előállítása. Nagyon fontos kérdésekkel szembenéznünk ma Európában, ez a mezőgazdasági és élelmiszeri, élelmiszerekkel kapcsolatos önellátás. Ez pedig egy stratégiai fegyver is lehet a kezünkben Éppen ezért figyelmet kell szentelni annak, hogy kizöldítsük természetesen a közös agrárpolitikát, de nem szabad szem előtt évesztenünk mindazt, ami a közös agrárpolitika alapja, ez pedig az élelmiszerek előállítása és az önellátása Európában. Egy másik kérdés, ami pedig a méltányossággal függ össze. Ez is a közös agrárpolitika reformjának fő elvei közé tartozik, és ez különösképpen merül fel, amikor a greeningről beszélünk. Egy egységes modellt hozunk létre az összes tagállam számára, mert ha ezt tesszük, akkor egyeseknek ez sokkal jobban felel majd meg, viszont más országokhoz kevésbé igazodik majd. Éppen ezért természetesen a méltányosság elvét azonnal sérülne. Olyan kérdések, mint például az öntözés ami abszolút fontos a déli országoknak. És ne felejtjék el, hogy jelen pillanatban egy rendkívül súlyos asszálynak vagyunk tanulni most a déli országokban. Tehát nem lesz ott mezőgazdaság, hogyha nem fordítunk forrásokat az öntözésre. Manapság ez már technológiai szempontból környezetkímélő ez az öntözés. Ugyanakkor kellő intézkedések szükségesek, megfelelő intézkedések az összes 27 tagállam számára, mert ha ezt nem valósítjuk meg, akkor nem beszélhetünk méltányosságról sem. Ami pedig a leginkább hátrányos helyzetű régiókat illeti, ezek közül egyes térségek rá vannak utalva a mezőgazdaságra ahhoz, hogy a népsűrűséget fenntartsák. Oda kell figyelnünk tehát ezen térségek, hátrányos helyzetű térségek sajátosságaira. Szerintem ez alapvető fontosságú, hogy a méltányosság elvét érvényesítsük. Ugyanakkor hogyan lehetséges, hogy méltányosságról beszélünk, hogyan beszélhetünk igazságos kizöldítésről, hogyha maga ennek a kivitelezése nem igazságos, hiszen tudjuk azt, hogy vannak országok, mint például Portugália, ahol 400 euró alatti, a hektáronkénti ár máshol magasabb. 30%-ról beszélünk, ez a 30% ugyanazt jelenti majd az összes tagállamban? Vagy figyelembe vesszük a tagállamok teljesítményét, hiszen az újra elosztás és a támogatások elosztása is különböző a tagállamonként. Úgyhogy ez a méltányosság teljesen nyitott kérdés. És végezetül ami ezen kizöldítési intézkedéseket illeti az első pilléren belül, ahogyan azt Matthews professzor is megjegyezte, ezek között vannak olyanok, amelyek nagyon közel állnak a kettes pillérhez, talán átfedések is lehetségesek. Ez akkor azt jelenti, hogy majd egy harmadik célját is megvalósítjuk a közös agrárpolitikának, az egyszerűsítést, ami nem csak a gazdák számára fontos, hanem abból a szempontból is, hogy egyáltalán a közvélemény elfogadja és elismeri a közös agrárpolitikát. Köszönöm a figyelmüket. E Köszönöm szépen, Bové úr. Egy rövid hozzászólás következne. Azt hiszem, hogy sokan nem ismerik hogy a mezőgazdasági környezet helyzete hogyan rosszabbodik. Én nem az osztrák vagy bajor kertről beszélek, nagyon kiegyensúlyozott a helyzet, hanem menjenek el ö, gabonatermelő vidékekre, Franciaországban, Romániába, vagy más északi német lenderekbe, ökológiai katasztrófa van, nitrát, belvíz, komoly katasztrófa. A következő nemzedékeknek nagyon nehéz lesz a helyzete a mezőgazdasággal. Komolyan kell venni ezt a kérdést. A rotációt, a kultúrák rotációját így lehet jelentősen javítani a helyzetem. Az én kérdésem a következő. A bizottság miért nem végzett hatástanulmányt ez, erről az intézkedésről. Jó lenne, hogyha a bizottság egy dokumentumot készítene, tényleges hatásvizsgálat, hogy mi a kultúrák rotáció, és mi lenne a hatás ennek. Második elem, beszélhetünk a bürokráciáról, de hát ne ö, végezzünk, ne ö, folytassunk struc politikát egyes gazdák már integrálják a kultúrákat. Ez már létezik. Lehet általánosítani, ez nem lenne probléma. Sőt, jó lenne megvizsgálni, hogy ez hogyan tenné lehetővé, hogy az önellátást növényi fehérjékben így biztosítsuk, hiszen ez a rotáció lényege. Hogyha a fő cél az, hogy növényi fehérjében önellátóknak ez jó a talajnak és jó az európai kereskedelmi mérlegnek. Végezetül azt hiszem, oda kell nagyon arra figyelni. A zöldítésről és a 30%-ról régóta beszélünk, sok tagállam ennek ellene van, ellene annak, hogy minden tagállam válogathatna. Ezzel lesz, lehet szabotálni a javaslatot. Nagyon határozottak kell legyünk, legyünk koherensek a bizottsággal, közös állásfoglalás szükséges. Minden tagállam külön akarja folytatni a maga szokásait, legyen katasztrófa, én változ, nem változatok semmin, mondják. Giancarlo kap szót. Eh, scusate. No, eh, in parte condivido quello che Bové ha detto all'inizio. Részlegesen egyetértek Bové kollégával. Minden területnek megvan a maga specifikus vonása hogy is mondjam, mindenki többé-kevésbé elindult a kötelezettségvállalás útján a mezőgazdaságban, de globális rendszer az egész európai területre, az hiba lenne le a szabályokat hozni, hogy a tagállamok kötelesek betartani a szabályokat, de a specificitások alapján, és így követni a zöldítést. Nagyon furcsa lenne hogyha egyes zónákra lenne ez érvényes. Egyes helyeken kert van, máshol intenzív gazdálkodás. Talán vissza lehet állítani egyes zónák helyzetét, amelyekről teljesen megfeledkeztünk. Klász asszony azt mondta, hogy a zöldítés parcellázáshoz vezet, és a helyzet rosszabbodásához azt hiszem világosan kell látnunk, hogy mit jelent a zöldítés, hogyan kell végrehajtani. És van egy tájképi elem természetesen. Ez is figyelembe kell venni. Mindannyian a környezet érdekében dolgozunk, de ettől még nem kell globalizálni a területeinket, mert azok nagyon különbözőek. Elnök, köszönöm. Professzor úr, azt hiszem, hogy nagyon sok kérdést kapott, és széles skálán én is ö, szeretnék ezekhez hozzátenni. Ö, brilliáns előadást tartottál, nagyon élveztem. Tudván azt, hogy a Lion és Dess jelentések nyomán mindannyian az ökológiát részesítettük elő, előnyben. De el kell azt érni, hogy minden mezőgazdás, mezőgazdás tudja alkalmazni a zöldítést. Ne felejtsük el, hogy 4 milliárd euró térne vissza Brüsszelbe, hogyha ezt nem sikerülne megtenni. Kikerülne a programból. Figyelembe véve ezt, figyelembe véve az élelmiszerbiztonság kérdését, amelynek nagy a ö, legitimitása, és amely a pakkot támogatja. Mit javasolhatnánk mi a parlament, hogy a végrehajtás száz százalékát érjük el, bármennyi időt kapsz a válaszra? Akár 10-12 percet is. Nos, nagyon érdekes vita volt nem a bizottságot képviselem itt, és sok kérdés a bizottságot célozta, ahogy hallottam. De kommentálnám azt, amire jut idő. Hát minden kérdésre nem tudok válaszolni. Egyes kérdések azért merültek fel, mert nem tudtam mindennel foglalkozni. Örülök, hogy ez is érdekli a képviselőket. Az írásos változatban megtalálnak egyes kérdésekre válaszokat. Most három kérdéssel foglalkozik. A második pillérrel, a VTO aggájjal, amelyhez kapcsolódik, és a zöld meghatározásán fogva a bio kérdése. Nos, megpróbálok ezekre koncentrálni. Lang úr azt mondta, hogy ha most kezenénk újra ezt a tevékenységet, akkor nem a mostani javaslattal kezdenénk. Hát a kapnak 50 éve van, 50 éves története. fejlődésen ment keresztül. Azt hiszem, hogy tanulságos belegondolni, hogy 30%-a a nemzeti plafonoknak 13 milliárd euró lenne évente. Hogyha 13 milliárd euró van évente, az a lehet segíteni a gazdákat, hogy fenntartható módon gazdálkodjanak. De hogyan költenénk akkor azt el? Ez teljesen más kérdés, mint amit nekem feltettek, de én így fogalmazom meg. Hiszen azt kérték, hogy számszerűsödjék a bizottsági javaslat előveket kell először megfogalmazni, és így eh, lehet eh, választ adni arra a kérdésre, amelyet feltett a bizottságnak. Én úgy látom, hogy a második pillérbeli intézkedésekkel szoros a kapcsolat. Ezek önkéntes szabályok. De hogyha magasabb szintre akarjuk emelni a földek környezeti értekét, akkor együtt kell működnünk. A gazdák, nem mindegy, hogy hogyan látják a gazdák ezeket a szabályokat, ezeket az irányelveket, mennyire bátorítja őket a zöldítésre, mennyire viszi el a gazdákat a környezeti szemlélet irányába. A második pillérnek az az előnye, hogy bevonja a gazdákat a munkába. Több éves rendszer, és környezeti szempontból ennek megvannak az előnyei. Ez lehet célzott is, komplex menü van, ahogy ezt több tagállam be is bizonyította és a második pillér keretében lehet ezt kezelni. Hogyha az első pillére korlátozunk, akkor a lehetőségek korlátozottak. A környezetintézkések legyenek egyszerűek, általánosíthatók és évesek. Ez a bizottsági hozzáállás. Ez korlátozza a horizontot. Ez a VTO kérdésre is kihat. Például egy-két hozzászóló felvetett a következő kérdést. Esetleg preskriptívabbak kellene legyünk például a kultúrák kérdésében. A bizottság világossá tette, hogy itt dekuplálás lesz a zöld dobozban. Sweetbank professzor végig vette ennek a hatásait, hogy az első pillérbeli kifizetések hogyan alakulnak specifikus kultúránként és akkor nem lehet a zöld dobozból kifizetést kérni. Felmerült az a kérdés is, hogyha létrehozunk a biogazdálkodásra egy kivételes sort, kivételezés van, akkor az belekerülhet-e a zöldítési dobozba? Most, Számomra nem az a kérdés, hogy a diversifikálás ö, hogyan alakul. Itt semlegesebb lennék, mint Sidbank professzor az maga előadásában. Ezek nagyon nehéz kérdések. Nehéz itt projekciót csinálni. Nem vagyok nemzetközi kereskedelmi joggal foglalkozó szakember, nem vetem részt a WTO tárgyalásokban. Nehéz anticipálni, hogy hogyan alakulnak a dolgok. De az megfontolandó, hogy a kultúra diversifikációban a bizottság a VT kompatibilitásra ö, helyezi a hangsúlyt, és megpróbálja ö, befolyásolni, hogy hogyan alakul a termelés. Ö, nem az a kérdés, hogy milyen kultúrát kell ö, termeszteni, ö, hanem ha ilyet ö, termesztenek, akkor diversifikálás legyen. Úgy tűnik számomra, hogy e, a e, termesztés módját próbálják meghatározni. Hasonlóképpen a bio intézkedésekkel. A bio e, úgy fogják fel, mint a termesztés mikéntjének a kérdését, és ebben nem akar bele szólni a VTO. A kultúra specifikumával nem kíván foglalkozni. Nos, ezzel arra akarok kiukadni, hogy agályaim vannak a VTO intézkedésekkel kapcsolatban, de ezek összefüggenek a magasabb követelményekkel, nem azzal, hogy valami újat kéne bevezetni a bizottsági javaslatokba. Az állandó legelő kérdésében azonban látom azt a veszélyt, hogy az egyik fajta termesztést, egyik fajta kultúrát részesíti előnyben a többivel szemben. Hogyha a második pillérbe is átvisszük ezt, és akkor el lehet kerülni a VTO kérdéseket hogyha általános, az általános kritériumoknak megfelelünk, tudják, hogy kompenzáció csak egyszeres lehet, és meghatározott környezeti projektek keretében, akkor relevánsá válik a kérdés. Vannak itt más előnyök is a kettes pillére kapcsolatosan, azon előnyök mellett, amelyekről már szó volt. Több hozzászóló, és én ezt megértem teljes mértékben, hogy honnan ered ez, szólt a bürokráciáról és a bonyolult administratív eljárásokról. Nekem az a saját véleményem, hogyha megpróbáljuk az ösztönzőket alkalmazni és a szabályokat a mezőgazdasági politikában, és a gazdákat és a föld tulajdonosokat, földhasználókat arra akarjuk rávenni, hogy környezetbarátabb megoldásokat alkalmazzanak, akkor ez plusz adminisztratív költségekkel jár, szerintem ezt nem lehet megúszni. Ez felvet egy általánosabb kérdést, azt mondjuk, hogy a screeninghez kapcsolatosan semmit nem akarunk tenni, vagyis a közvetlen kifejezésekkel kapcsolatos költségvetéssel. De nem lenne jó elvetni a javaslatokat, csak azért, mert plusz adminisztratív lépéseket igényelnek, de Felmerül a kérdés, hogy mennyi adminisztratív intézkedésről lenne szó, mennyire bonyolultakról, és milyen egyéb előnyökkel járnának viszont ezek az intézkedések jelentősen javulna a környezet nekik köszönhetően. Nagyon sok hozzászóló utalt erre. Valószínű, hogy a specifikus intézkedések természetüknél fogva egyszerű általános intézkedésekről van szó. Ezek az intézkedések relatíve korlátozott előnyökkel járnak. Vannak itt fókuszpontoknak tekintett területek, nagyobb az előny, de felmerül a kérdés, azt hiszem Bolbeit úr szólt erről, milyen mértékben lehet több rugalmasságot lehetővé tenni a tagállamoknak, anélkül, hogy ezek alakárt intézkedések lennének, amelyek egyszerűen lehetővé tennék azt, hogy a kötelezettségeket ne tartsák be. Azután az ekvivalencia a bizottságot meg lehet kérni arra, hogy ítélkezzen a tagok előállnak a programjaikkal, és azután, a, hogy az a rendeletben szerepel, lesz egy baseline, egy alapvonal, és ehhez kell igazítani az intézkedéseket. De ez igazából a környezet fenntarthatóságát és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nem mozdítaná elő, pedig mi erre törekszünk. Megint is asszony összefoglalta a kérdést, azt mondta, hogyha én az összefoglalta a helyzetet, és végül is én is ezt az álláspontot foglalnám el, de az biztos, hogy mindkét oldalról egyszerre nem lehet a dolgokra tekinteni. Kívülállónak talán meglepő az, hogy, hogy a kap reformjának fő célja a közvetlen kifizetések megcélzása, az átlépés az egyes pilléről a második pillére. Ennek alapján a bizottság úgy döntött, hogy időlegesen leáll a paradigmaváltással, és megtartja az egyes és a kettes pillér arányát, és a zöldítés inkább a kettes pilléren keresztül történne meg. A kényszerítő körülményeket fel lehet oldani, a finanszírozás megoldódna, az egyes pillérből a második pillérbe való átmenete, de a társfinanszírozás kérdése is felmerül itt, ahogy ezt önök is elmondták. Ez megvalósítható, de vannak különböző opciók, lehetővé teszik-e a tagállamoknak az, hogy önkéntesen a 30%-ot átvegyék az egyes pilléről a kettes pillére, még a 10%-os önkéntes moduláció mellett, amely benne van a bizottság eredeti javaslatában. Hogyan lehetne az egyes pillér költségvetését növelni, és szerintem így kellene eljárni. De elfogadom a bizottság érvelését is, amely szerint a kettes pillér beli mezőgazdasági élelmiszeripari intézkedések esetében aktualizálni kell. Itt egyetemes alkalmazásról is szó van, Ausztriára ez már vonatkozik, közben az Egyesült Királyság, amely büszke a saját rendszerének, az Egyesült Királyság esetében kevesebb, mint 50%-a tartozik a megművelhető területeknek az említett kategóriába. És ezt a fennmaradó 50 százalékot célozná meg a bizottság. A határvonalat vagy az alapot, alapvonalat mindegyik gazda számára emelnék a jó környezetvédelmi feltételek meglétéről van itt szó. És ami a kettes pillért illeti, talán helyén való lenne, hogyha ezt eh, az alapot megemelnék, mégpedig úgy, hogy a normákat is megemelnék, a gályák eh, normákat, amelyek egyébként bizonyos rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak, nem eh, statikusak, de ha megnézem a különböző javaslatokat, szerintem nincs olyan javaslat, amely egyszerre lenne egyetemes, tisztességes, alacsony adminisztratív költségekkel járna, és a környezet számára is hasznos lenne. Éppen ezért érdemes lehet bizonyos dolgokat elfogadni, másokat, másokkal felhagyni, vagyis a normákat megszabni, de a tagállamokra hagyni azt, hogy a normákat a saját feltételeiknek megfelelően hogyan alkalmazzák. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Matthews professzor. Igen érdekes volt mindaz, amit elmondott, és most pedig vissza kell nyernünk egy kis időt, és át kell térnünk a mai napi rendünk ötös pontjára. Ötös pont az állatok védelmére és az állatok az állatjólétre vonatkozó Európai Uniós tragédia. Elnézés közben átugrottam a négyes pontot, a mezőgazdasági termékek közös piac szervezése, egységes KPS rendelet, Michel Danten az előadó. Ez azt jelenti, hogy véleménycserét kell folytatnunk a KPS-ről. A január 23-i ülést követően. Felhasználom az alkalmat, és arra emlékeztetném önöket, hogy lesz két műhelybeszélgetésünk az egységes KPS-ről, mégpedig március 27-én délután, amikor a KPS mechanizmusokat fogják ismertetni számunkra, és a különböző kockázatokat az új kap piacok fényében, április 24-én délután pedig specifikus szabályokat fogunk ismertetni az új kap, az élelmiszerlánc és egyéb kérdések terén. Most pedig átadom a szót Danten úrnak, majd pedig vitát folytatunk a kérdésről. Michel. Köszönöm, elnök úr. Úgy veszem, hogy az előző vita olyan erős gondolatokat ébresztett önben, hogy el is feledkezett rólam. Harmadszor beszélünk már a KPS-ről, és most ismét kevesebb időnk áll rendelkezésre, több mint fél órával kevesebb. Levonom a következtetéseket, de emlékezhetek arra bevezetésként, hogy ez a csomagterv számomra négy blokkból áll. Az első blokk a konzultációk során úgy láttam, hogy mindannyian egyetértünk ezzel, ezek az ágazati kérdések, bor, cukor, tej, úgyhogy ezt átugrom gyorsan. A bor és a cukor témájából már nagy többséggel megnyilatkoztunk itt a parlamentben. Azt szeretném jelezni, hogy a két ágazat képviselővel folytatott beszélgetések után úgy látom, hogy nagyon nehéz a már megadott határidőket meghosszabbítani, viszont az a cél, hogy legyen egy phasing out a cukor esetében, tehát fokozatos kilépés, vagy pedig a bor esetében itt már nagy a harmonizáció, mindjárt javaslatot fog tenni. A másik pedig a válságintézkedések, a termelői szervezetek és a versenyszabályok kérdése. A versenyszabályok sajátos témát képeznek. Az elnök úr elmondta, hogy április 21 én szakértőkkel lesz erről vita, úgyhogy tegyük most félre a mai vitánk során ezt a témát, hogy nyerjünk egy kis időt. Azt szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, és meghallgatnánk a véleményeket a válság intézkedésekről és a termelői szervezetekről ami a válságintézkedéseket illeti. Ez a szöveg nem újító jellegű, mert ismerteti a már meglévő eszközöket, és néha megfeledkezik arról, hogy ezeket aktualizálja, indexálja, pedig ez lenne a szerepünk. De a videóháló fogalmát vezeti be. Többen mondták már, hogy a videóháló mást és mást jelent a különböző feleknek, és meg kell nézni majd, hogy mit is jelent számunkra a védőháló, mit akar ez a fogalom számunkra. Az új reformnak az egyik célja, hogy az előző reformot meghosszabbítsa, folytassa, és a piac piacok irányítását a különböző ágazatokra bízza. A kérdés az, hogy világosan elmondjuk ezt, és valóban az ágazatokat a különböző ágazati szereplőkre bízzunk, hogyha igen, akkor hogyan lehet konkrétan, nyíltan előre haladni, és meghatározni azokat az eszközöket és készségeket, amelyekkel ezt végezni fogják. A régi gyakorlatnál akarunk maradni ott, amit az ágazatok és a termelői szervezetek tenni akartak, nem volt lehetséges számukra. Már most a két teljeket el kell oszlatni, nem arról van szó, hogy új struktúrákat hozunk létre, a nemzeti jog szerint minden egyes állam dönti el, hogy milyen egységeket fog termelőszervezetnek kinevezni. Általában ezek a szövetkezetek, de szövetkezetek mögött más és más fogalom húzódik meg a különböző országokban. A mi szakbizottságunk a saját kezdeményezésű jelentés alapján foglalkozik azzal, hogy mit is jelent az, hogy szövetkezet a különböző európai államokban. Azután a termelő szervezetek milyen eszközöket kapnak, meddig megyünk el, mit teszünk a harmadik felekkel, szerződéskötés, a volumenekről, árakról való tárgyalás képessége, kell-e az egész termelés irányában, vonatkozásában lépni, hogyan lehet a piacra vitelt szabályozni, és a termelési képességet szabályozni. Végül pedig milyen feltételek mellett tesszük lehetővé az, hogy hozzáférjenek a mezőgazdasági termeléshez az új finanszírozási eszközök. Ezek a, az említett eszközök egyébként nagyon sokba kerülnek, és néhány gazda számára, a legnagyobbak számára ezek rendelkezés állnak, ezek a, az új eszközök, de hogyan lehetne minden gazda számára lehetővé tenni őket, és szerintem erről érdemes lenne itt elnök úr beszélni. Remek, Michel, akkor elkezdjük a vitát, és Ignásinak adom meg a szót először. Köszönöm, elnök úr. Az igazság az, hogy egyetértek a legtöbb megjegyzéssel, amelyet Dantan úr ismertetett velünk a hozzászólása során, de szeretnék nyomatékosítani bizonyos kérdéseket, amelyeket véleményem szerint hangsúlyoznunk kellene, és még ha lehetőség nyílik arra, hogy a bizottság eloszlasson bizonyos kételyeket, akkor nagyon jó lenne, ha meghallgathatnánk őket, a bizottságot. Ami az intervenciós intézkedéseket illeti, tényleg létre kell hozni egy valós védőhálót, ahogyan ezt az előadó is elmondta. A magántárolás, illetve az illetve az intervenció kell, hogy ennek a részét képezze. Minden egyes ágazatban elképzelhető, hogy a kereslet és a kínálat között felborul az egyensúly, és semmilyen intervenciós rendszert nem lenne szabad kizárnunk, hanem be kellene vonnunk ebbe a rendszerbe más termékeket és más rendszereket is. Éppen ezért a referencia árakat felül kellene vizsgálnunk, és a különböző intézkedéseket, ezeket a különböző ágazatok realizációjára megvalósításához kellene illesztenünk. Az intézkedések automatikusan kellene, hogy megvalósuljanak a rendeletekben meghatározott feltételek alapján. Különösen fontos aktuál, aktualizálni a magántárolással kapcsolatos árakat az olívaolaj kapcsán. És nagyon fontos az is, hogy a válság tartalékot felruházunk kellő forrásokkal, hogy gyorsan és hatékonyan beavatkozhasson, amikor felborul a piacon az egyensúly. És ami ezt a kérdést illeti, nem tudom, hogy a bizottság felvetése a válság tartalék esetében, nem tudom, hogy lehetővé teszi-e ezt a gyors beavatkozást, Eh, amelyről több alkalommal beszéltünk a viták során, amikor itt ezt a kérdést taglaltuk a bizottságban. Eh, válság alap, eh, válság tartalék, a kettő nem ugyanaz. A bizottság úgy ítéli meg, hogy egy ilyen tartalékot ilyen gyorsan és hatékonyan be lehet vetni, ahogyan arra valóban szükség is van? Ami pedig a rendkívül intézkedéseket illeti a piaci zavarok kapcsán, ezeket fontos aktiválnunk automatikusan az különböző objektív kritériumok alapján. A közösségi finanszírozás pedig 100%-os kellene, hogy legyen. Ami pedig az értékesítés előírásokat illeti, itt különböző cikkekről van szó, amelyek esetében már kifejtette júliusban álláspontját eh, a szakbizottságunk. Ezt az álláspontot nem tudtuk megvitatni a tanácssal, ugyanis eh, még eh, nem jött létre a mandátum, hogy a három oldalú egyeztetés kezdetét vegye. Éppen ezért a különböző politikai képviselőcsoportok előadói megállapodtak abban, hogy ez a bizottság nem fogja megduplázni a munkáját, és úgy gondolja, hogy a a minőségi csomag automatikusan részét képezze ennek a csomagnak, hiszen az Agribizottság már elfogadott bizonyos módosításokat, és ezekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem kellene módosításokat benyújtanunk. Ami pedig az élelmiszerlánc javítását illeti, ez mindannyiunk számára fontos, és ebben az értelemben jó lenne a szerződéseket, a tej ágazata kapcsolatos szerződéseket kiterjeszteni az olívaolaj ágazatára is. A termelői szervezetek elismerése pedig, amit ugye a szervezet javasol, ez egy jó lépés, ugyanakkor a célokat más ágazatokra is ki kellene terjeszteni. Koordinálni kellene például az értékesítést és a termelést a piac keresletéhez, a piaci kereslethez kellene igazítani. És végezetül hangsúlyoznám még álláspontomat, arra vonatkozóan, amit a korábbi jelentéseknél már elfogadtunk az Agri Bizottságban, a DESZ jelentés kapcsán. Ott a cukorkvóta és a szőlőtermesztés volt a téma. Úgy gondolom, hogy meg kellene ezt hosszabbítanunk 2020-ig, ami pedig a cukorkvótát illeti, és a szőlő telepítési jogokat is meg kellene hosszabbítanunk. Végezetül pedig jó lenne, hogyha a bizottság más konkrét kérdéseket is megválaszolna. Önök azt állították, hogy a gyümölcs és zöldség ágazat szervezeteit vették példának, és ezt kívánja kiterjeszteni más ágazatokra is, ugyanakkor a jelenlegi termelői szervezetek definícióját kitörlik a 122-es, 125A és a 125C cikkekből. A jelenlegi rendelettel ugye azzal érvez, érvelnek, hogy alapvető rendelkezések szükségesek az összes ágazatra vonatkozóan. Hogy ez mit jelent? az, hogy valami specifikus, akkor ez delegált jogi aktusban szerepel? Mert úgy gondolom, hogy tele van kivételekkel a rendelet, és a gyümölcs, valamint zöldségágazat esetében a lehető legtöbb kivételt kellene érvényesítenünk. Ezek lettek volna a felvetéseim, és remélem, hogy a különböző viták során majd tisztázni tudnak bizonyos kérdéseket, amelyeket megemlítettem. Köszönöm. Grazie, grazie. Ricordo che presenti la... Köszönöm. Majd a bizottság képviselője is hozzá fog szórni. Lorenz Garcia, majd Rémes eh, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Danten úrnak ezért a nagyon komoly erőfeszítésért, az igazság az, hogy a bizottság, az Európai Bizottság javaslatai rendkívül szegények, már ami a kap reformjának ezt a szakaszát illeti, ugye az egységes piac szervezéssel kapcsolatban, ugyanis nem kínálnak kellő megoldást. Nem tudunk így megküzdeni a két fő problémával, ami egyrészt ugye az árak ingadozása, másfelől pedig a mezőgazdasági termények piacának törékenysége. A különböző biztosít, biztos különböző alapok finanszírozása azt hiszem, hogy nem jelent megoldást, de nagyon fontosnak tartom ezen kérdéseket. A jogi bizonytalanság a verseny vonatkozásában, ez ugye jellemzi az agráriumot. Az európai szabályozás fontos, hogy lehetővé tegyen a verseny tekintetében kivételeket, mert ez megakadályozza a termelői szervezeteket abban, hogy kellőképpen irányítsák a termelést és az értékesítést. Ez a jogi bizonytalanság jelen pillanatban például Spanyolországban olyan helyzeteket eredményezett, amelyek esetében a versenyhatóság megfékezett bizonyos kezdeményezéseket, magánjellegű kezdeményezéseket, amelyek javították volna a piac helyzetét és a termelői szervezetek helyzetét. Az igazság az, hogy kár, hogy ez így történik, és talán most orvosolhatnánk ezt a helyzetet. Az intervenciós mechanizmusok esetében pedig nem, kell, kell, nem elég gyors a fellépésük, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt át kellene gondolnunk, mert így megoldhatnánk olyan problémákat is, mint például a gyümölcs és zöldségtermesztés területén megjelenő problémákat a válsággal kapcsolatban. Ott a termelőszervezetek eddig nem tudtak kellő választ adni erre a válságra az operatív alapok mellett kellene egy másik alap is, amelyel pontosan ezt céloznánk meg. A válság tartalék nem működik, tavaly nyáron is tapasztalhattuk az E. coli baktériummal kapcsolatos helyzetet, nem tudta ezt orvosolni, és az az igazság, hogy nagyon sok a diszkrimináció is, hiszen a jogosultsági kritériumok nem egyértelműek, és nem részesülnek támogatásban azon ágazatok, amelyek, ezt, amelyek számára ez szükséges, és az e coli esetében láthattuk, hogy mi az, amit nem szabad megtenni. És egy további pont, amit fontosnak tartok, az az, hogy megoldást találjunk, például az olívaolaj válságára. A referenciárakat aktualizálni kell, hogy igazodjunk a piaci realitáshoz. És egy másik téma, amelyel érdemes lenne foglalkoznunk, az az, hogy hogyan orvosoljuk a piaci hibákat a, a különböző áraknál, a ráfordítási áraknál. Ugye Marokkó vonatkozásában ezt megvitattuk a paradicsom kapcsán, és jó lenne, hogyha ezt az alkalmat felhasználnánk most, hogy felvértezzük magunkat egy olyan rendszerrel, jogi eszközökkel, amelyek által a nemzeti vámhatóságok hatóságok nyomon kövessék az import árakat, amelyeket a piaci szereplők, a gazdasági szereplők bejelentenek. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen foglalkoznunk kellene a közös piac szervezés kapcsán, nem lenne szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget. És végezetül vannak bizonyos témák, mint például a a termelők és az ágazat közti szerződési feltételek, erről az agrárügyi miniszterek is beszéltek a mai nap folyamán. Ezt is figyelembe kellene vennünk. Az ágazat azt akarja, hogy ezt a szerződés rendszert hasonlítsuk a tej ágazatban megvalósuló rendszerhez. Ez fontos lehet a gazdasági szereplők, illetve a termelők számára az, élelem, élelemlánc, élmezési lánc első fokán az ágazati támogatásokat a méhészet esetében fenn kellene tartanunk. Luling asszony többször hangsúlyozta, hogy ez mennyire fontos, mennyire rendkívül fontos az ágazat szempontjából, éppen ezért a támogatásokat fenn kellene tartanunk. És az állami intervenciót, a szarvasmarha vagy a borjú ágazatotra is ki kellene terjesztenünk. Van még jó néhány kihívás a közös piacszervezés szempontjából, úgyhogy nyomon követjük az eseményeket. Brita, e poi Kostinger. Ja, aztán Először is szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire örvendetes az, hogy egy közös piacszervezésen belül akarja a bizottság a mezőgazdasági termékeket kezelni, ez már önmagában is egy óriási feladat hogyha válságkezelési intézkedésekről, illetve eszközökről beszélünk, akkor meg kell néznünk, hogy egyáltalán mi minősül válságnak, hogyan kezeljük ezt. Ezek pusztán szélsőséges piaci ingadozást jelentenek, az éhek baktérium, vagy esetleg az időjárás által elidőzött válságok is ide tartoznak. Úgy gondolom, hogyha egy válság alapot, vagy egy válság mechanizmust akarunk teremt, megteremteni, akkor először ebben kell megállapodnunk. Továbbá úgy gondolom meg kell néznünk azt, hogy a védőhálót hogyan hozzuk létre. Az export visszatérítések már nem járulnak hozzá a válság kezeléséhez. Azt kellene alkalmaznunk, amit annak idején a tejágazatnál alkalmaztunk, a magán és az állami raktározást, tárolást, hogy legalábbis megfékezzük a válságot, amikor például szélsőséges piacingadozás lép fel. Továbbá meg kellene fontolnunk, hogy a globalizációs alap, ha ezt a mezőgazdaság szempontjából szeretnénk felhasználni, akkor kérdés, hogy ez valóban jó eszköze a mezőgazdaság számára, mert ha összevetjük ezt nagy állami intézményekkel, akkor el kell mondjuk, hogy nem rendelkeznek a gazdák kellő logisztikával, hogy a kérelmezési eljárással boldoguljanak, hiszen általában itt ugye közép- és kisvállalkozásokról van szó, szemben a nagyvállalatokkal, és a globalizációs alap esetében úgy gondolom, hogy akár visszajárasülhet el ez az egész. Továbbá ügyelnünk kell arra, hogy bizonyos alapokat nem tudnánk-e jobban felhasználni. Ha megnézzük az állattenyésztés ágazatát, ugye van Németországban egy állatbetegségekre vonatkozó alap, ezen keresztül részesülnek a gazdák támogatásokban. Ezen támogatásokat viszont nem biztosítok, irányítják, hiszen ők maguk is nyereségre törekednek. Ha ezt az utat megpróbálnánk követni, talán ez hozzásegíthetne bennünket ahhoz, hogy a kisebb kár eseteket kezeljük, hogy nagyobb horderejű esetekkel is meg tudunk-e így birkozni, az nem biztos, de a nagy katasztrofákkal szemben egyáltalán nem lehetséges manapság már szinte a viszonbiztosítás hiszen az értékek itt olyan nagy horderejűek, hogy semmilyen biztosító ezeket nem fedezi. Végezetül pedig az érdekelne, hogy amikor a válságkezelésről beszélünk, arra gondolunk-e, hogy a bizottság ezt önmagában oldaná meg, vagy esetleg a parlamentre is számít? Elég gyorsan fel tud-e lépni a bizottság, hogy mindezt megtegye, vagy esetleg néha szüksége van arra, hogy a parlament lögdösse és ösztönözze, mert azt hiszem, hogy ez hasznos lenne mindenképpen, ha a parlament is ebben a folyamatban részt vehetne. Amikor pedig a termelői szervezetekről beszélünk, természetesen fontos, hogy őket erősítsük, és a tárgyalópartnerekkel szemben is erősítenünk kell a gazdákat, de óvatosak kell, hogy legyünk e tekintetben, hiszen nem szabad szem elől hagynunk, hogy a versenyjogot érvényesül, és olyan lépéseket kell tennünk, amelyek a kartel joggal összeegyeztethetőek. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt azért kicsit körültekintőbben kell eljárnunk. Köszönöm. Grazie, Britta. E, Köszönöm, Britta. A koordinátorok ülésén fogunk a globalizációs alapról beszélni. Elizabeth Köstinger és azután Bové kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Michel Dantennek a jelentését. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi piaci eszközök rendkívül fontosak, és ennek a védőhálónak a részét képezik. Ezek nélkül az agráriumban jelenleg nem tudnánk megbírkozni a súlyos válságokkal. A mezőgazdasági üzemeket nem bízhatjuk egész egyszerűen a szabad verseny kezére, hiszen a külső hatások, egy elég nagy fenyegetést jelenthetnek számukra. Ha megnézzük a különböző piacokon az árak ingadozását, akkor tisztában van lehetünk azzal, hogy számos ágazatot súlyosan érint az árak elég jelentős ingadozása. Úgyhogy e tekintetben az átláthatóság hasznos lehet, és nagyobb piaci befolyást kell nyújtanunk a gazdáknak. Ugyanakkor minden bizonyal fontos az is, hogy az árképzést szorosabb figyelemmel kövessük. A jelentésünk, amelyet ugye jóvá hagytuk a parlamentben, azóta persze szükséges az egész helyzet felülvizsgálása, és Egyetértek egyébként az előadóval, amikor azt mondja, hogy nincs szükségünk új struktúrákra, hanem a már létező struktúrákat kell egész egyszerűen kijavítanunk, kiigazítanunk és jobban kiépítenünk. Én úgy gondolom, hogy fokozottabb figyelmet kell szentelnünk a külső védelemre, olcsó és minőségi szempontból alacsonyabb standardok, illetve tömegáruk egyre fokozottabban megjelennek az európai piacokon, és így természetesen az európai termelői, termelők árait leszorítják. Talán még néhány szót szólnék a tejpiacról. A közelmúltban jóváhagytunk egy jelentést a plenáris ülésen, ezt nagyon fontos első lépésnek tartom a tejkvóta 2015 utáni lejárása szempontjából. Azt hiszem, hogy rendkívül időszerű volt eh, James Nicholson és eh, Michelle munkájával, hogy eh, határozott lépéseket tettünk, hiszen komoly problémákkal küzdik a tejágazat. Ugyanakkor továbbra is figyelemmel kell kövessük a problémákat. És fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy valóban észszerű-e az, hogy egyes tagállamok továbbra is komoly bírságokat kell, hogy fizessenek a többlettermelésért, noha az európai tejkvótát nem sikerült ki kimeríteni. Fontos, hogy az Európai Parlament erre vonatkozóan kezdeményezéseket dolgozzon ki a tej termelők támogatása érdekében olyan területeken, amelyek hátrányos helyzetű területek. Igazából számukra a jelentés most nem hoz még megoldást, éppen ezért a jövőre nézve a gazdák felé határozottabb jelzéseket kell küldjünk arról, hogy tényleg komolyan vesszük a problémáikat. Ami a cukorpiacot, illetve a cukorkvóta 2020 előtti lejárását illeti, az Európai Parlament már jóváhagyott a témában egy jelentést, és ott egyértelműen amellett kardoskodtunk, hogy 2020 után járjon le ez az időkeret, 2015 helyett. Noha a bizottság ezt javasolta, ez továbbra is meglepő számunkra, főleg ha figyelembe vesszük a bizottság hatásértékelését. A bizottság ezzel a jelentéssel próbálta meg alátámasztani az adatokat, illetve a javaslatát, de nem hiszem, hogy bárki is támogathatja azt, hogy a későbbi időszakra nézve változatlanok maradnak az adatok. Ha megnézzük, hogy 2006-ban milyen volt a cukor ágazat, akkoriban senki sem számított arra, hogy ilyen feltételekkel kell majd megküzdenünk, mint amilyenekkel most van dolgunk. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy amikor mindig az élelmiszerbiztonságról beszélünk, a politikai döntéshozatal során vegyük ezeket a kritériumokat figyelembe, hiszen számunkra Európában a fő cél az kell, hogy legyen, hogy biztonságos legyen az élelmiszer ellátás, és ne függjünk az importtól. Ezen a területen pedig minden bizonyal a cukor kvóta folytatása lenne szükséges, és éppen ezért nagyon fontos ezt a kérdéskört tovább megvitatni. Köszönöm, Bové úr, majd Megines asszony. Igen, én is szeretnék Michel Dantenek köszönetet mondani azért, hogy elvégezte ezt a munkát. Nem szeretnék a helyébe lenni. Milyen helyzetbe kerülünk néhány év múlva, amikor azt azt mondjuk, hogy mit tett Európa, miért vagyunk állandóan válságban, pedig a bizottság, nem a parlament, éppen ezt szervezi, amikor ezeket a struktúrákat létrehozza a piacon, akkor súly hiány lesz a kereset-kínálat között, és hogyha az összes gazda egyformán reagál, vagyis emeli a termelését, akkor katasztrófa lesz, túltermelés és válság. Ez a bizottság ideológiája, vagyis a kínálat összes eszközét tönkreteszi, és az állami és a magántárolás milyen helyzetbe kerül. Ez az alapkérdés. Éppen ezért kívánok sok erőt Michel Dantennek. Most nem megyünk bele a bor kérdésébe, meg a cukor kérdésébe, pedig ez érdekes Európa számára. Elképzelem, hogyha van valamilyen bortermelő találkozó, hogyha elhagyjuk az ültetési, telepítési jogot, ahogy a bizottság akarja, akkor teljes anarchia lesz, és a volumenek is robbannak, bizonyos területeken nem tudnak majd előrelépni. De hát ezzel mit tegyünk? Most itt megállok, nem akarok itt most túl sokat beszélni itt a háttérről, de gond van a mennyiséggel, a keresett kínálattal, és valóban kérem, hogy gondolják ezt meg újból, mert mit tettünk a tejjel? A bizottság nem akart elmozdulni, még az eredet megjelölés esetében elfogadták az eltérő alkalmazás, de egyébként ez elfogadhatatlan, ami történt. Mi történik az előállítási költséggel, az ár megállapításakor, a gazdák esetében, a terhek növekednek. Én készítettem néhány hónappal ezelőtt erről egy jelentést, ezt megszavazták, és ma nem is veszik figyelembe a gazdákat, akkor, amikor a terhekről van szó. Hogy fogjuk ezt figyelembe venni akkor, amikor ezeket a mechanizmusokat elindítjuk. Ez egy másik probléma. És jogos, hogy lesz az említett vita. Remélem, hogy a koordinátorok holnap reggel jól fognak dolgozni a globalizációs alkalmazási alappal kapcsolatban, hiszen ez a legnagyobb kelepce, amit a bizottság a parlamentnek állított, hogy elfogadja ezt a globalizációs alkalmazkodási alapot. Most készítjük elő azt a megállapodást, amelynek értelmében majd magunkat akasztjuk föl. Ez mazohizmus. Nagyon ébernek kell lenni, és az első vitában már a lehető leghatározottabban a szakbizottságunknak el kell utasítania a globalizációs alkalmazkodási alapot a mezőgazdaság esetében, és ez hátat fordít az összes mezőgazdasági politikának, és a mezőgazdaságot most már nem Brüsszelben, hanem a WTO székhelyén, Genfben döntik el, határozzák meg. Nos, rendben. A globalizációs alap alakulása mindannyiukat érint és érdeke holnap a koordinátorok. Adhok ülést tartnak, Guinness asszony következik először. Köszönöm szépen. A kollégák sok mindenre kitértek. Köszönöm szépen Michel Dantannak a prezentációt. Kérem a ö, hogy ö, kapcsolódjanak be direktebben ebbe az ügybe. A közvetlen támogatásokról van szó, közvetlen kifizetésekről, de oda kell figyelni a piac intézkedésekre is és válság idején elgondolkozunk. Száz százalékig támogatom Michel Data erőfeszítéseit, hogy ezt a kérdést felvesse magasabb szinten a kap reform vitájában. A válság tartalék kérdése talán erre ki lehetne is részletesebben térni a válság idején nagyobb tartalékra van szükség, és a bizottságnak gyorsan fel kell tudnia lépnie. Hogyha ezzel kapcsolatban tudna mondani részleteket, ami pedig a termelői szervezeteket illeti. A bizottság ezt a termelők erejének a fokozására kívánja felhasználni. Meg kell vizsgálni, hogyan működnek, hatékonyabbá tudjuk-e tenni őket. A parlament jó lenne a figyelembe vetni, hogy mi történik párhuzamosan a bizottságban, a magas szintű csoportokban, az élelmiszerlánc csoportban például júniusban ö, eredmény várható tőlük, és ezt figyelembe kell majd vennünk a mi ügyünkben. A parlament sajnos a parlamentet sajnos közvetlenül nem vonják be a magas szintű csoportok munkájába. Általában azt szeretném mondani, hogy amikor valami nem működik, akkor intézkedésre van szükség, hogy gyorsan meg tudjuk oldani. A teiparban túl lassúak voltunk, nem voltunk elég hatékonyak, a gazdák komoly problémával szembesültek. A KPU, kps szel ez nem történhet így. Szeretném megragadni az alkalmat, elnök úr engedélyével, hogy kifejezzem, hogy Köszinger kollégának támogassam az erőfeszítéseit. Egyesek számára nagyon nehéz a helyzet. Jó lenne, hogyha a bizottság megvizsgálná, legalábbis megvizsgálná a helyzetet azokban a tagállamokban, ahol a helyzet súlyos. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Dante úr komoly kihívás előtt áll, hiszen a piacok megszervezéséről van szó. Támogatjuk a munkáját, az árnyék jelentéstevők munkáját, hogy a javaslat olyan reakcióhoz vezessen, amelyre szüksége van a szektornak. Petroni asszony, nagyon röviden fogok felszólalni. Két aspektus szeretnék kidomborítani. Az első a válságintézkedések. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek mindig figyelembe kell vegyék a méltányosság szempontját. Hogyha nem sikerül egy kötelező minimumot megállapítani minden tagállam számára, akkor nagy eltérések lesznek az ágazatok között és a tagállamok között, sőt a gazdák között, már pedig közös agrárpolitikát, amely a piac felé fordul, egyre inkább a piac felé fordul. A versenyképesség a fő harc, amelyet meg kell nyernünk, legyen ez igazságos harc, közös bázis kell a mezőgazdászok számára. Hogy egy példát mondjak, az előbb már mondtam, a déli országok, Spanyolország, Portugál és Sosorban drámai helyzetben van a szárasság miatt. A portugál gazdák nincsenek bebiztosítva. Nem létezik biztosítás Portugáliában a szárazság ellen. Nem lehet ilyen kötni. Nem tudunk esőt csinálni, nem tudunk biztosítani, nincs más, mint elszenvedni a szárazságot. Spanyolországban létezik ilyen biztosítás. A határunk csak ö, egy centiméter, a határ a két ország között csak egy centi, de a helyzet nagyon különböző. Legyen egy kötelező minimum, különben nem lesz lehetséges, hogy a kap a versenyképességet biztosítsa, hogy ez legyen a fő vonás, amit figyelembe vesznek a gazdák még szeretnék szólni a tej ágazatról. Szeretnék emlékeztetni minden kollégát arra, hogy az a jelentés, amelyet elfogadtunk a szerződéses jogviszonyról, nem helyettesíti a tejkvótákat. Van egy szabályozó és információs rendszer, a kvóta rendszer részeként Másrészt pedig azt látjuk, hogy a tejcsomagról szóló dokumentum nem veszi figyelembe a szövetkezeteket. Már pedig tudjuk, hogy egyes országokban csak szövetkezet létezik. Láttuk, hogy a szövetkezet fogalma is nagyon különböző tagállamonként. Az függetlenül a nagyon különböző helyzetektől vannak hátrányos helyzetű régiók, amelyek szinte kizárólag a tejtermeléstől függenek. Hogy a teljesen liberalizált a gazdaság, akkor semmilyen garancia sincs arra, hogy ezek a régiók továbbra is tejet tudjanak termelni, hogyha nincsen tejmerés ezekben a régiókban, akkor katasztrófa várható a demográfiában, a területrendezésben és más területeken is. Még egy megjegyzés a globalizációs alkalmazkodási alappal kapcsolatban, amelyről már szó esett itt. Már az első alkalommal is elmondtuk, amikor szóltunk a kérdésről, hogy ez mérgezett ajándék. És tényleg az. Itt szorosabbra kell vonnunk a sorokat, megállapítani, mi a közös álláspontunk szemben ezzel. Nem engedhetjük meg, hogy a bizottság ne legyen felelős a negatív hatásokkal kapcsolatban. Hiszen e, más piacok ról is szó van. Nem a mezőgazdaságnak a védelmét célozzák kizárólag, e, hanem a kereskedelemet. Elnök, köszönöm szépen. Nicholson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, Data urat kell támogatnom, és azt, hogy ahogyan megközelíti a témát. Nincs itt könnyű válasz. A válság arra megtanított, hogy fel kell lépni, hogy kell egy védőháló. A kérdés az, hogy a védőhálót milyen gyorsan tudjuk megszőni ebben a, ö, ezen a területen és más területen. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk, milyen gyorsan tudjuk megoldani a problémákat. Ha a gazdák úgy döntenek, hogy sokkal többet termelnek, mint amit fel tud venni a piac, akkor nagyon elővigyázatosnak kell lennünk szerintem az európai adófizető ezt nem kívánná. Ezt nem kívánja támogatni. Vannak sürgősségi helyzetek. Véleményem szerint meg kell találni a legjobb mechanizmus, a legbefelőbb szintet. Oda jutottunk, hogy meg kell bizonyosodnunk felől, hogy az ágazat közi termelői szervezetek nem biztos, hogy szerencsések. Egyenlő esélyeket kell biztosítani Európában Túl sokat bíztunk a tagállamokra. Az előny azt is jelentheti, hogy egy tagállam olyat támogat, ami neki kedvező. Meg kell bizonyosodni afelől, hogy a kabban benne van a K betű, a közös. Nem csak a saját gazdára kell gondolni. Mindig is valahol lesz hátrány, és azt ki kell egyenlíteni, és mindig lesz előny, de ez általában rövid távú, és nem teljesen hamisítja meg a helyzetet. Ami a globalizációs alapot illeti egyet értek Bove úrral. Nem szabad elfelejtkezni, hogy mi ennek a fő célja. Nem vagyok pénzügyi szakértő, ezt elismerem. Azt hiszem, hogy holnap délelőtt folytatunk erről vitát. Ami a soft landinget illeti, el kell mondjam, hogyha úgy akarnak termelni, hogy nincsen piac, akkor abból baj lehet, ami elég az elég. Legyen kiegyensúlyozott. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Jim. Alelnök úr. A mezőgazdasági piacok egy része nem tudja megoldani a kínálat, kereslet egyensúlyba hozását. Miért? Azért, mert mindig egyfajta volatilitás tapasztalható a mezőgazdasági termelésben, mert függ például a klímától. Nagy a különbség a kis és nagy termelők között, így nem lehet egyetlen koherens logikát követni, amikor a termelésről beszélünk. Ezért szükséges az a reform, amelynek javaslatait fekszik előttünk. A mezőgazdasági piacokkal kapcsolatos javaslatok nem tudják igazán megoldani ezeket a problémákat, amelyekről szó van. Gyakran így is van, hogyha rendbe akarjuk tenni a piacokat, például a pénzügyi piacokat, akkor a mezőgazdasági piacok teljesen magukra hagyjuk, és a ö, ö, piaci erőkre bízzuk ezt az ágazatot. Ez így nincs rendjén. Az utóbbi évvel gyakorlatilag megmutatta, hogy kései intézkedéseket hoztunk, és ez nagyon sokba került nekünk. Hogyha nem tudjuk támogatni a, ö, az ágazat közi termelői szervezeteket, akkor nagyon gyengék lesznek abban a láncban, amely jellemző az élelmiszerre. A farmtól a villáig terjedő láncra gondolok. A VTO-val folytatott tárgyalásban sok a kompromisszum. És a mezőgazdaság gyakran áldozatul esik ennek. Feláldozzák más ágazatokért. Ennek az árát meg kell fizetni. A gazdákat kompenzálni kell, ők kell megfizessék ennek az árát. Köszönöm szépen, alelnök úr. Szikierszki, a bizottság felé fordulok. Michel, tessék! Okay, yes. Thank you very much, Mr. President. I'll... Először a bizottság képviselője szól. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy az egységes közös piacszervezésen belüli javaslatunk az elmúlt húsz év javaslatainak, reformjainak sorába illeszkedik, itt a piaci támogatásról áttértünk a jövedelem támogatásra, és hogy elmondjam, ha megnézzük a helyzetünket a legfontosabb termékek esetén, a belső termékek esetében, ami a az árainkat illeti és a világpiaci árakat, ott versenyképesek vagyunk, de például a gabonák árpa esetében figyelembe véve a fő versenytársakat, mi netto exportőrök vagyunk, és nincsenek exporttámogatások, és így van a tej esetében is nincs export visszatérítés, sőt a vaj, ami gyenge pontunk volt, szintén exporttermék visszatérítés nélkül. Ha megnézem a cukorágazatot néhány éve, még mindig nagyon alacsony volt az ár, a belső árakhoz hasonlítva a világpiaci árak magasabbak, mint a belső árunk. Azóta volt egy kis változás, de itt jelentős konvergencia van a belső és a külső árak között. És szerintem ez a világpiaci fejleményeknek is tulajdonítható, valamint mindezt a reformunk logikája hozta magával. Most már vannak védőháló szintjeink, ezek még mindig megvannak, és azon ágazatokban, amelyeket ezt alkalmazták, például a tej ágazatban, ezek nagyon jól működtek, ezek a védőhálók. Sikerült a piac szót korlátok közé szorítani. Ugyanígy a jövőben a magántárolás és az intervenció esetén is továbbra is eljárunk. A kérdés az, hogy magasabbra akarjuk-e állítani a védőhálókat. Ezt a gyümölcs, zöldség gyümölcságazatban betettük fel ezt a kérdést. Elnök úr, évekig azon dolgoztunk, hogy versenyképesek legyünk, és most oda kell figyelni arra, hogy ezt ne veszítsük el a világpiacon. Van egy másik tényező, amelyel számolni kell. Hogyha figyelembe vesszük a mi javaslatainkat, akkor az évek során a költségvetést a 100%-os piaci támogatásról 95%-os közvetlen jövedelem támogatásra váltottuk át, és most már a piac támogatására nagyon kevés pénz maradt. 2020-ban 2,7 milliárd euróra rúg, ami a költségvetést illeti, már megvan a zöldséggyümölcsre és a borra a költségvetés, és a javaslat az, hogy a közvetlen kifizetéseket a zöldséggyümölcsre is terjesszük ki, amelyek közvetlen kifizetéseket jelen pillanatban nem kapnak. Ez azt jelenti, hogy jól bánunk ezekkel az ágazatokkal. Ami a válság alapot vagy vész alapot illeti, vésztartalékot. Ehhez megvan a megfelelő paragrafus vagy cikk, és jogalapot kerestünk arra, hogy a különböző ágazatokban közbeavatkozunk válság esetén. Most már ez szinte az összes ágazatra vonatkozik, egyetlen egyet kivéve a burgonya és a lóhús e az ágazatokban soha nem interveniált, soha nem avatkoztunk közbe, nincs erre példa. Ami pedig a válság alapot illeti, többen, több képviselő erre rákérdezett, mit jelent az, hogy válság? ez mindig a válság jellemzője. Sose tudjuk, hogy mi vár ránk, milyen válság, és a bizottság rugalmasnak kell, hogy legyen, hogy közbeavatkozzon akkor, amikor válság van, és nem kellene így definiálni majd a jövőbeli helyzetet. Van egy másik megjegyzés. A parlament is részt vesz a végrehajtásban, a az alapokat mozgósítani kell, ha válság van, akkor gyorsnak kell lenni, és önöket arra fogjuk kérni, hogy ezt a gyorsított eljárás keretében tehessük meg, és éppen ezért segélytartalékok is vannak, amelyeket mobilizálni kell esetlegesen. A parlamentet ebbe bevonjuk, vagyis hogy a válságba való közbeavatkozás mienségét definiáljuk. Cukor, bor, a telepítési jogok és a cukorkvóta. A cuk korról már beszéltünk, szót etettünk az ülés elején, és azt mondtuk, hogy a belső cukrunk most már versenyképesé vált a világpiacon, kaptunk rá példát is, és az az érzésünk, hogyha a cukorpiac irányítását, napi irányítását nézzük, akkor látjuk, hogy a belső termelőink hasznosítják a nemzetközi lehetőségeket is, mert a WTO panelt követjük, még mindig vannak restrikciók arra vonatkozóan, hogy hol akarjuk eladni a cukrunkat. És mivel most versenyképesek vagyunk, ezt a megszorítást továbbra is kell alkalmazni. A telepítési jogokról szólva, egyes vélemények szerint, hogyha itt kivételeket teszünk, akkor robbanásszerűen növekedik a bortermelés. Arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy a telepítési jog az nem olyan, mint a tejkvóta egy volumenkontroll mechanizmus, hanem olyan mechanizmus, amely az, arról dönt, hogy ki termel, és az egyéni termelő dönt dönti el azt, hogy hektáronként milyen volument termel. Így ez egész más összefüggés jelent, elnök úr. Ami pedig a termelői szervezeteket illeti, javasoltuk, hogy a termelői szervezeteket terjesszük ki az összes ágazatra, és felmerült a kérdés, a tejmodellt kell követni. A tejmodell specifikus helyzetben született meg, amikor a kvótából kiléptünk, és ez egy okos projekt, amely alkalmas volt a közös tárgyalásokra. Ha ezt a tejmodellt követjük, akkor különleges derogációra van szükség a versenyszabályok alól. A tej esetében ez a derogáció már megvan, vagyis a termelői szervezetek 33%-át a nemzeti termelésnek önmaguk tárgyalhatják, erről önmaguk folytathatnak tárgyalásokat. És mint elmondtam, a tej specifikus dolog, más termékek esetén ez nem létezik. Volt egy kérdés a zöldséggyümölcs szabályzásról, Garcia asszony részéről. 25-ös cikk ABC pontja mit, hogyan követi a javaslatunkat. Ez a az említett tevékenységekre vonatkozik, itt delegált aktusokat alkalmazunk, viszont rugalmasabbak leszünk, amikor a, az érintett tevékenységekről szó van. Mert hogyha változtatást akarunk, akkor az egész jogalkotási folyamatot újra kell kezdeni, ez bizony idő igényes. Ami pedig az ágazatközi szervezeteket illeti, itt az egyik képviselő egyelő esélyekről beszélt az EU-n belül az összes érdekelt fél esetében, vagyis tartózkodjunk attól, hogy a tagállamok maguk értelmezzék mindezt, hiszen ez olyan helyzeteket teremt, amelyekben torzul a belső piac. Mi úgy fogalmaztuk meg a javaslatot, hogy védő hálót is létrehoztunk, és éppen ezért az említett helyzetet el tudjuk kerülni. Utalás volt a zöldség gyümölcs szervezetekre, mint tudják, specifikus javaslatot nem tettünk itt, de Csolos biztosnak az a szándéka, hogy a 2013-as zöldséggyümölcs jelentést hamarabb elkészítsük, mégpedig 2013 elején hatásvizsgálattal, lehetséges javaslatokkal egyetemben fel akarjuk gyorsítani az elmékedést a zöldséggyümölcs ágazatról. Az egyik képviselő szólt a paradicsomról, Marokkóról, és az importról, a számlákról. Az irányító bizottságnak hamarosan javaslatot teszünk azért, hogy a nyomon követés javuljon. Ami pedig a még ágazat támogatását illeti, fenntartjuk a mostani támogatási rendszert, ebben nem lesz változtatás. Soft landing a tej ágazatban. Erről is vita volt a tejcsomagterv kapcsán, emlékezhetnek rá, és nincs támogatás a tanácsban arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi kóta egyezményt um, megtörjék. Egy százalékkal többet már lehetővé tettünk, mégis a milk, vagyis a tejkóta esetén, úgyhogy a tej végrehajtásánál a soft landingre, vagyis az ökkenőmentes átmenetre majd még ismét visszatérünk. Azt hiszem, hogy mindenről szóltam. Köszönöm, elnök úr. Bene, grazie al Köszönöm szépen, Jaszlájnán úr. Hallottuk a bizottságot. Sok szerencsét Dante úrnak, és átadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik felszólaltak. Azt hiszem, hogy a mostani eszmecsere megerősít abban, amit láttam a ö, frakciókkal vagy egyesekkel tárgyalva. Ö, sikerül konszenzus kialakítani ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az derül ki, hogy közös szándék megfelelően vezetni a ö, piacot, ö, hogy milyen módszerrel, az ö, még vita kérdése. Jól kell ismerni a piacot és annak alakulását. Talán ezt még be kell venni a dokumentumba. Többször utaltak a gazdák terheire. Szeretném felhívni a 17. cikk egyik intézkedésére a figyelmet. Ez a ö, magánraktározásról ö, szól. El kell majd dönteni, hogy ezt az intézkedést ki kell ö, terjeszteni a ö, közféra beavatkozására. A ö, terhek ugyanis nagyon gyorsan nőhetnek sokan szóltak a pénzügyi eszközökről. Például, hogy hol találnak pénzt. A globalizációs alkalmazkodási alapban, a válság alapban. Hogyan lehet ezt aktiválni? Nos, léteznek a jogi eszközök, ezeket pontosítani kell ebben a dokumentumban. Pénzt át lehet utalni gyors, három hetes eljárásról van szó, és itt a tanács is, meg a parlament is véleményt mondhat. De itt a teremben egyesek adnak a csoportnak a tagjai, akik a pénzügyi kilátásokról és az új finanszási rendszerről, ö, rendszerrel kapcsolatos ö, tervet készítik. A kérdés az, hogy az első pillérben az éves finanszírozási rendszerből kiléphetünk-e, megállapodhatunk-e a Köcsvetési Szakbizottsággal, és így három éven keresztül megmaradnának a maradványösszegek, és ezeket fel lehetne használni. Nem végtelen ideig, de mondjuk három évig. És így lenne lehetőség arra, hogy ne kelljen várni, ne kelljen újabb összegeket kérni, így zökenőmentesebb lenne az átmenet. Ami a válság időszakot illeti, miután hallottam egyes véleményeket, nem szeretném meggyőzni a parlamentet arról, hogy mi a válság meghatározása. Minden helyzetre nem terjedhet ki. Mindig lesz olyan költségvetési szakember, aki egy jogász felhasználással bebizonyítja, hogy mi nem felelünk meg éppen annak a meghatározásnak. Az lenne a megoldás, hogy a parlament egy mechanizmust indítson be, amelyel, amelynek során a tanács és a bizottság eldöntené, hogy mikor van válság. Azért legyünk szerények, nem biztos, hogy mindenre gondolhatunk. Köszönöm szépen az együttműködést, önöket, és nyitott vagyok, hogy együttműködjek bárkivel az ügyben. Elnök, köszönöm szépen Michel Dantennek, köszönöm mindenkinek a munkát, most még átérünk a napirend utolsó pontjára az állatok védelmére és az állat jólétre vonatkozó Európai Uniós stratégia. Polsen asszony elnök helyettes az előadó. Január 19-én elfogadták a második dokumentumot a bizottságban, amely akciótervet tartalmaz a következő négy évre. Ez kimondja az egyszerűsített jogkeret létrehozását, és azt, hogy a tagállamokat támogat, kell abban, hogy az európai normáknak, szabályoknak megfelelhessenek, illetve információt kell adni, és szinergiát kell biztosítani a kappal. Azonnal megadom a szót az alelnöknek, Polszen asszonynak, és utána a bizottság képviselője kap szót, majd vitát folytatodok. Marit! Tack, herr ordförande, och jag ska börja med att säga att... Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Eh, azzal kezdeném, eh, hogy mindenkivel beszéltem, aki érdekelt az állatvédelemben, és az volt az alapelvem, hogy 95%-a az állatoknak, amelyek az Európai Unióban élnek, a gazdák tulajdonát képezik, és a gazdák igazgatják a sorsokat. A gazdák napi tapasztalatáról beszélünk, nem jogszabály alkotása cél, nem olyan jogszabály alkotása célom, ahol még nagyobb a bürokrácia, több a tiltás, és még bonyolítja a gazdák életét. Annyi megkötés van már, amely érinti őket, a biodiversitás, a klíma, a környezet, most pedig az állatjólét. Egyfajta holisztikus megközelítés szükséges. Világosan kell látni, hogy úgy általában hogyan tudjuk biztosítani, hogy a szabályok egyszerűek, világosak és könnyen alkalmazhatóak legyenek. Ezen a területen teljes a káosz. Abban a dokumentumban, amelyet megkaptak, alapvetően 23 különböző dologról beszélünk. Há, 23 helyzet. Ezt 27 tagállammal meg lehet szorozni, mert minden tagállam másként értelmezi. És természetesen a gazda az utolsó a sorban, nekik is értelmezni kell. Vannak óriási gazdaságok, meg van olyan, hogy csak 15 kecske van. Ezért azért lobbizunk, hogy új gondolkodásmód legyen. A bizottság ebből is indult ki. Saját kezdeményezés jelentést fogadtunk el 2010 májusában. Minden, amiről most beszélünk, annak az alapja bizonyított tudományos tények kell legyen. Miért vagyok ilyen határozott a tényalapú megközelítésben? Azért, mert az állatjólét nagyon fontos fogalom. Egyrészt megvannak az állatjogi aktivisták, akik erre odafigyelnek. Másrészt vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy az állatok csak kis gépek, és valahogy be kell találni a középutat a két véglet között, és a tényekre kell alapozni a véleményünket. Tehát tény alapú, tudományos alapú megközelítés szükséges, és egyszerűsítés. Szeretnénk, hogyha világos lenne a helyzet. A megközelítés legyen alkalmazható a gyakorlatban. A napi gyakorlatban kell működőképes legyen. Valamint arra is oda kell figyelnünk, hogy mindez költséghatékony legyen. Olyan rendszerre van szükségünk, amely alapvetően megkönnyíti az életet, ez a rendszer az állattartást tegye, tegye rentábilissa. Ezért a végrehajtásra, az ellenőrzésre, a follow-upra is, monitorozásra is kell gondolnunk. Ezen túl egy alapvető jogi keret szükséges. Ez az élelmiszerre vonatkozó ö, jogszabály alapján dolgozhatok ki, az szolgálhat modellül. Nagy a tapasztalatunk a kerettörvény kapcsán, és jól működik például a harmadik országokkal való tárgyalásban. Az európai Unió élelmiszer bosztonsági követelményei nem kérdésesek, mert egy ilyen van, és minden tagállamnak meg kell felelnie. Ezt senki sem kérdőjelezi meg. Ezt ö, ö, alkalmazzuk az Európai Unióba exportáló országokra. Ezt alkalmazzuk harmadik felekkel szemben, ami ez a dokumentumot illeti. Armani, négy oldalban ö, gondolkodott. Jobb ö, ellenőrzés szükséges az antibiotikum gyártás kapcsán. Ez az ötödik pontba került. különböző kérdések merültek eh, fel a címkézési rendszerekkel kapcsolatban. Ez is vitára szorul. Azt hiszem, el kell kezdenünk gondolkodni arról, hogyan tudjuk az új technológiákat felhasználni. Olyan sok különböző követelmény van a címkézéssel kapcsolatban. Azt hiszem, jó lenne, elgondolkozni ezen. A smartfónokkal kapcsolatban, a különböző alkalmazásokkal kapcsolatban, az e-vásárlással kapcsolatban, ezek a szabályok léteznek. Ezeket itt is meg kell alkotni, csak hogy egyszerűen nem lehet egy millió különböző jel, jelzés egy címkén. Végig kell gondolni, látni, hogy milyen legyen a címkézés. egy felhívást szeretnék intézni önökhöz. Amikor javaslatokat, ellenjavaslatokat fogalmaznak meg, akkor gondoljanak a gazdára, a gazda mindennapi életére. A lehető legvilágosabban fogalmazanak, és legyen könnyen alkalmazható. Köszönöm Polszon alelnöknek szavait, megpróbáljuk a vitát úgy bonyolítani, hogy időben lefolytassuk, befejezzük a vitát. Elizabeth Jegel. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadónak is, Paulsen asszonynak ezt a jelentést. Az előadásának végén mondta igazából a legfontosabbat, minden fellépésünk során arra kell gondolnunk, akik az átültetés során érintettek, nevezetesen a gazdák. Nélkülük nem tudjuk ezt soha sikerre vinni, tehát velük kell együttműködnünk. A megközelítését jónak tartom, és tudom azt is, hogy komoly erőfeszítéseket tett a kidolgozás során. Természetesen mindig előfordul, hogy eh, a jelentéseknek egyfajta eh, kerethez kell igazodniuk, nem szabad túllépniük egy adott eh, oldalszámot, így néha kimarad valamilyen fontos aspektus, amelyet módosító indítvány formájában tudunk előterjeszteni. Nagyon fontosnak tartom és helyesnek is, hogy az állatvédelmet ösztönözzük, ugyanakkor ez tudományos alapokon kell, hogy nyugodjon. És hogyha egy új állattartási eljárás érvényesül, akkor figyelembe kell vennünk az eltöltött éveket, például ez is szerepel a jelentésben, és ezt egy nagyon fontos elgondolásnak tartom. Többször kértük, hogy a hatályos jogszabályokat át kell ültetni a gyakorlatba, és ellenőrizni kell ezeket. Tehát itt a végrehajtáson van a hangsúly. Ha a végrehajtás nem következik be, akkor a tyúktartás irányelvénél ugye láthatjuk, hogy mi történik ugye a tojáspiacon, mm, teljesen botrányos, ami ott a kertrecekben tartott tojótyúkok tojásával történik. Az OIE megközelítést is nagyon fontos megközelítésnek tartom, hiszen a tudományos alap rendkívül fontos, főleg ha figyelembe vesszük ugye a korábbi vitát, a nemzetközi kereskedelmi megközelítés, ez egy egyértelmű vonal, azt hiszem, hogy ezen végig lehet haladni mindig, és itt egyértelműek akkor a jogszabályok is. Az összes kollégát arra emlékeztetnék, ami az írott nyilatkozatokban történik. Ugye állatvédőktől kapunk számos e-mailt, és tényleg arra kérnék mindenkit, hogy ezzel a jelentéssel találjuk meg az arany középutat, és kerüljük el azt, hogy a ló akármelyik oldalára esünk, és nem szabad, hogy bármelyik oldal is túlzott mértékben befolyásoljon bennünket. Egy olyan jelentést kell kidolgoznunk, amely, amelyet a külvilág is értékel, de akkor ez tudományos alapokra kell, hogy helyezkedjen, egyértelmű célkitűzéseket és egyértelmű követeléseket kell, hogy megfogalmazzon. Természetesen módosításokat majd előterjesztünk. Köszönöm. Evans, e poi Rodust. Ivánsz képviselő, majd Rodusz képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Polszon asszonynak a munkájáért, és azért is, hogy készen állt arra, hogy közös álláspontot próbáljon találni etéren. Szerintem igen, konstruktív volt ez a folyamat, és hosszasan vitatkoztunk, beszéltünk erről. Tudjuk, hogy nagyon sok gond van most az állatjólétre vonatkozó jelenlegi EU rendszabályokkal, főként az alkalmazással. Polszon asszony utalt arra, hogy a gazdákra is gondolni kell. Mindannyian tudjuk, hogy milyen gondok volt, vannak akkor, amikor nem megfelelően hajtanak végre joganyagokat. Tudom, hogy hogy volt ez Veszben, a tojókkal kapcsolatosan több száz millió eurót költünk az állatjólétre, és ezért oda kell figyelni a végrehajtásra. A horizontális állatjóléti rendszabályokra van szükség, és az én frakcióm ezt erőteljesen támogatja. A prioritás a jobb jogkövetés, és itt mérföldköveket kell alkalmazni ezt ismeri a bizottság, vagyis hogy megfelelő dátumokban, dátumok szerint a tagállamok végrehajtsák a joganyagot, ezben ezért monitorizni kell a tagállamokat, és segíteni kell őket abban az esetben, hogyha eltérnek a vonaltól. A másik, az állatok szállítása. Tudom, hogy a, az ezzel kapcsolatos jelentésről is tárgyalni fogunk de szeretném, hogyha az állatjóléti stratégiában is utalnánk erre, mert bizony erre szükség van. Nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni az állatok jólétére a finanszírozási programokon belül, például a KAP második pillérében, a 2020-as horizont fényében a 27 tagállom állatjóléti kifizetéseket a kettes pilléren belül alkalmaz, és ennek a számadatnak magasabbnak kell lennie, a kifizetés legyen kötelező. Másik, a saját választókerületemben nagyon sokszor hallom azt a gazdáktól, hogy ugyanolyan magas minőségi standardokat kell megszabni az EU-ba irányuló állat import esetén is, mint ahogy azt a saját exportőreinktől elváljuk. Polszen asszony is ezt így gondolja az állatjóléti normákat szívesen alkalmazzák, de nem tartják tisztességesnek az, hogyha a világ más részeiről norma alatti gyakorlatot alkalmaznak, és az ár közben ugyanannyi ez a termelőkre nézve káros. Polszen asszony beszélt arról, hogy itt milyen gondok merülnek fel. Támogatni kell azokat a gazdákat, akik magas standardokat valósítanak meg, és figyelembe kell venni a fogyasztók igényeit is. Köszönöm. Ulik következik majd George Lyon. Köszönöm, elnök úr. Dancsian Zábó nevében, aki a szocialisták és demokraták eh, eh, jelentéstevője, de sajnos ma nem tud velünk lenni. Az ő nevében szeretnék Paulsen asszonynak ezért a jelentés tervezetért gratulálni, különösképpen azért, mert késznek mutatkozott arra, hogy már előzetesen konzultáljon az árnyék jelentéstevőkkel, és az ő elképzeléseiket beépítette a jelentésbe. Zábus szám, asszony számos jelentéssel ebben a tervezetben egyetért az előadóval. Így ez a jelentéstervezet egy jó kiindulópont mindenképpen ahhoz, hogy egy egyértelmű álláspontot alakítson ki 2012-től 15-ig tartó időszakra a parlament az állatjóléttel kapcsolatos stratégiáról. Fontos, hogy az összes állatra kiterjedjen ez a stratégia, nem csak a haszonállatokat kell szem előtt tartanunk. A stratégia a gazdátlan állatokra is ki kellene, hogy terjedjen, és felelősség teljesen kell kezelnie a háziállatokat. Fel kell lépni a gazdátlan állatok, főleg a gazdátlan kutyák és macskák problémájával szemben, ez is a stratégia egy részét kellene, hogy képezze. Ugyanígy a stratégia az állatkertekben tartott állatokat is be kellene, hogy vonja, mert sok országban az állatkerti állatokra vonatkozó irányelvet nem alkalmazzák megfelelően a tagállamok, éppen ezért ez is a stratégia része kellene, hogy legyen a gazdátlan állatok, az állatkerti állatok és egyéb állatokra vonatkozó stratégia egy európai hálózat része, részévé válhat, ezáltal javíthatjuk a helyzetet. Az Európai Parlament 2009-ben már tett erre vonatkozó javaslatot, és most érkezett el a megvalósítás pillanata. Fontos, hogy a hálózat, a referencia központok hálózata az összes tagállamra kiterjedjen, nem pedig úgy, ahogyan azt a biztos úr a közelmúltban javasolta, csak bizonyos tagállamokra terjedjen ki. A képviselő támogatja a keret jogszabályt a az állatvédelemmel kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy ismételten az összes állatra, gazdátlan állatra, állatkertben élő állatra, haszonállatra ki kell, hogy terjedjen, de nem pusztán a haszonállatokra. Az állatvédelem és az állatkínzás számos problémája nem a mezőgazdasági üzemekben merül fel és az állatvédelmi stratégiánknak is ezt tükröznie kellene, ha hatékonyságra törekszik. Köszönöm. Köszönöm. Lion úr következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Polszon asszonynak, kollégámnak, kolléganőmnek a kitűnő jelentéstervezethez. Rendkívül fontos témáról van szó. Az egyik területet az összes előttem szóló megemlített, és van egy olyan terület tehát, ahol koncentrálnunk kell az erőfeszítéseinket, és el kell érni az, hogy az itt hozott törvényeket, jogszabályokat valóban betartsák. Látunk erre bizonyítékot a régi irányelv esetében, a ketrec irányelv esetében, és a sertésekkel kapcsolatos irányelv esetében is. büszkék vagyunk az itt hozott törvényekre, azután tíz év telik el, nem tartják be ezeket a jogszabályokat, a bizottság különböző lépéseket tesz, bizonyítékokat gyűjt, és végül is nincs semmilyen ösztönző, nem tud gyorsan lépni a bizottság azért, hogy a jogkövetést elérje, így tehát a további célokat sem fogjuk elérni, lásd 2020-as horizont. Ez nevetséges, hozunk szabályokat, törvényeket, és ezeket nem alkalmazzák. Ezzel kellene foglalkozni, és ez vonatkozik az állatok szállításával kapcsolatos joganyagra is. Néhány országban ezt nem megfelelően hagyják végre. Ami pedig a jogi mérföldet illeti, nagyon jó gondolat, vagyis a tagállamoknak kötelező az előre haladásról jelentést tenni. Ott volt a ketrec jogszabály, nagyon nehéz a jogkövetést ellenőrizni, és megszerezni az adatokat arról, hogy ki alkalmazza, ki nem a különböző bizottsági inspektoroknak, felügyelőknek ellenőrizni kell a jelentések valós jellegét. Éppen ezért meg kell nézni, hogy milyen egyéb megfelelő lépéseket lehetne hozni, és a bizottság milyen jogalapon tudna minél hamarabb lépni, vagyis a tagállamok ne a határidő lejárta után, jóval a határidő lejárta után alkalmazzák ezeket a szabályokat, jogszabályokat. Így lehetne az ajánlásokat és a jelentést erősíteni, ennek hangsúlyozásról egyébként nekem nagyon megfelel az előadó által követett vonal. Köszönöm, Britta. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, mert már korábban intenzív volt a vita, nem csak az árnyék rendtéstevőkkel, hanem egyéb érdeklődő képviselőkkel is. Említette a fogyasztók információhoz való jogát. Emlékeztetnék arra, hogy a vita során gyakran megfeledkezünk arról, hogy ez nem csak a termelők felelőssége, tehát a gazdák, hanem itt eh, gyakorlatilag eh, a fogyasztók felelősségét is meg kell említenünk, tehát itt nem csak arról van szó, hogy szeretném megkapni az információt, hanem erőfeszítést kell tenni a fogyasztónak azért, hogy megkapja az információt. Tehát ez egy adok-kapok folyamat, nem pedig egy egyirányú utca. Nem mindig a, a termelői a felelősség. Ugyanakkor ez többletmunkát is jelent. Egyetértek azzal, hogy az állatvédelem tudományos alapokra kell, hogy helyezkedjen, és tényleg érzelmektől mentes vitát kell folytatnunk. Már csak azért is, mert nagyon érzelmektől túlhevült vitákat kapunk, gyakran fenyegetések is megjelennek ezekben, amikor ugye az állatvédelemről van szó. Képviselőként pedig mindenképpen objektívan a tényekre kell szorítkoznunk, és egy további probléma, amelyről többen említést tettek, ez az alkalmazandó jogszabályok alkalmazása. A nem alkalmazás mindig versenytorzulást eredményez olyan országok kárára, akik tartották magukat a jogszabályokhoz. Úgyhogy érdemes lenne talán megfontolni, hogy nem kellene megvitatni azt, hogy azon tagállamok, amelyek jogszerűen jártak el, esetleg a versenytorzulás miatt ellentételezést kérnek az egyéb országoktól, hogy elérhető legyen az, hogy mindenhol alkalmazzák a jogszabályokat. Egy kétsebességű politika nyilvánul meg az állatvédelem terén is az Európai Unióban, és ennek az az eredménye, hogy ugye egyrészt vannak országok, amelyek többet tesznek az állatvédelemért, mint mások, de azt is meg kell említenünk, hogy vannak olyan országok, amelyek nagyon alul teljesítenek, és éppen ezért vannak olyan országok, amelyeknél nagyon rossz az alkalmazás, ez az ő termelőiknek versenyelőnyt jelent, más országok pedig túl teljesítenek, rendkívül jó náluk a jogszabályok alkalmazása, sokat tesznek az állatvédelemért, és éppen ezért hátrányba kerülnek a verseny terén. Tehát meg kell néznünk azt, hogy a kétsebesség mindig jó-e Európa számára. Továbbá csatlakoznék azon kéréshez, hogy valóban az összes állatfajra terjesszük ki ezt a védelmet, hiszen teljesen mindegy kell, hogy legyen, hogy valakinek egy állata van, vagy húsz, vagy száz állatot tart megfelelő ismeretekkel kell, hogy az ember rendelkezzen arról, hogy hogyan kell az állatokat tartani, az állattartási feltételek meg kell, hogy feleljenek az állatfajnak, hogy az állatfaj ne szenvedjen. És amiről szintén beszélnünk kell, azaz, hogy bevezessünk-e tanúsítványokat arról, hogy egy állattartónak esetleg különleges ismeretekre van-e szüksége. Vannak olyan szakmák a mezőgazdaságban, amelyek rendkívül magas képzést tesznek szükségessé, és ha nekik még az állatvédelem céljából is meg kell szerezniük egy tanúsítványt, akkor ezzel gyakorlatilag alábecsüljük, alulbecsüljük az eddig megszerzett képesítésüket. Tehát el kell ismerjük, hogy különböző szakképzések vannak Európában, de nem szabad semmiképpen újabb terheket előidézni és fokozni a bürokráciát. Tehát bizonyos végzettségeket el kell ismerni, ha már létrehozunk egy ilyen tanúsítványt, egy ilyen bizonyítványt. Tehát mindenképpen a jogbiztonságra kell törekednünk. Továbbá ügyelnünk kell arra is, hogy nehogy túl sok részletet szabályozzunk ugyanis a részletkérdések gyakran nagyon ellentmondásosak az állatvédelemnél, például az állatok szállításánál. Emlékeztetnék arra, hogy egy haltenyésztő azt jelezte nekem, hogy nagyon nagy problémákat jelent számára az akvakultúra miatt az állatok szállítása, ugyanis a lazacok szállításánál Éppen ezért nagyon nehéz az ilyen állatok szállítása, úgyhogy a részletek szabályozásánál nem szabad, hogy túloljunk a célon. Bene, grazie Britta. Adesso do la parola a Julie Ger- Most pedig megadom a szót Görling asszonynak, és gratulálok, mert rendes taggá vált a bizottságunkban. Szeretnék néhány dolgot mondani, ha bár hivatalosan nem vagyok árnyék jelentéstevő, de személyes minőségemben hadd mondjam el. Ne felejtsük el, hogy ez egy stratégia. Ezt emlékeztetném a jelentéstevőt. Ezért nehéz lemenni a részletekig, de van két terület, ahol specifikusabban kellene nyilatkoznunk. Az első a végrehajtásra való koncentrálás. Ezt többen is mondták, és egyet tudok érteni velük. Ne felejtsük el, hogy milyen irányelvek vannak, amelyek már érvényesek, de nem alkalmazzák őket. Azt hiszem, hogy ezt nem megváltoztatni kell, hanem alkalmazni. Jó lenne, hogyha ezt figyelembe vennénk. Azt hiszem, hogy világosan kell dönteni, hogy a kedvelésből nevelt állatokat belevesszük-e. Szerintem ez tagállami kérdés, és nem európai. Azt hiszem, hogy itt specifikus meghatározásra van szükség. Szeretnék kitérni még az állatok levágására, erről szól a jelentés. Azt hiszem fontos utalni arra a kötelezettségvállalásra, amit Darli biztos tett, mikor plenáris vita volt arról, milyen információkat kap az élelmiszerről a fogyasztó. Az alap az volt, hogy az állatjóléti stratégiában szólunk erről. Tehát erre utalni kell, és meg kell kérdezni, hogy milyen további munkát végzett a bizottság, és ezt hova helyezzük el az állatjóléti stratégiában. Volt egy nyilatkozat a biztosok részéről ilyen értem egy módosítót fog megfogalmazni. Köszönöm szépen, Julie. Mondja az elnök, most pedig a szót Michel kapja meg először. Az ügy nem olyan érzékeny a különböző európai országokban, de hát stratégiáról van szó, keretprogramról jelentés az állatjólétet és a közegészségügyet összeköti. A, az állatjólétet többféleképpen lehet szemlelni. Én szeretném, hogyha egy pont még bejönne ebbe a stratégiába, mégpedig a vadállománynak az egészségi állapota, mert ez összefügg a tartott állatok egészségi állapotával. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a vadállomány, vadállományban olyan betegségek alakulnak ki, amelyek átterjedhetnek a tartott állatokra és az emberre is. Tehát az ember egészségügyről is van szó. Elnök, köszönöm szépen, Michel. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem sok hozzátenni valóm van, látom, hogy nagyon jól informáltak a hozzászólók, ezért csak két pontot szeretnék hozzátenni, amelyek további információt hoznának. A kutyákkal, macskákkal, vagy a ketelésből tartott állatokkal kapcsolatban tudni kell, hogy volt a tanácsban egy vita, 2010 végén belga elnökség alatt, és kérték a bizottságot, hogy tanulmány készítsen a kutyák állatok kereskedelméről. Tehát tanulmányozzuk, hogy kell-e célszerű intézkedés hozni erről. Szeretném a képviselő figyelmét felhívni arra, hogy az elhagyott állatokkal kapcsolatban, gazdátlan állatokkal kapcsolatban nem biztos, hogy az EU kompetens. Nem azt mondom, hogy nincsenek problémák. Komoly jóléti problémák vannak, csak hogy a kérdés az, hogy kompetensek vagyunk-e a szerződések értelmében. A 13. cikk a szerződésben nem ad felhatalmazást az uniónak a jóléti kérdésekben, csak hogy vegyék figyelembe az EU céljait. A második pont, amit szeretnék aláhúzni, a következő. A címkézés az állatok kábításáról. Nos, vita folyt a rendelet elfogadásáról, a, ö, mikor a ö, rendelet témája a fogyasztó informálása, és akkor a ö, bizottság javasolt ilyen tartalmú információt is a kábításról, ez része a stratégiának. Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen a bizottságnak. Polszen asszony. Minden állat kerüljön bele a kerettörvénybe, amely az állatok védelméről szól. De itt azért szólok a tenyésztett állatokról, mert a mezőgazdasági szakbizottságban ülünk, és a, az állatok 95%-át a gazdák tartják. Én nem vagyok benne biztos, hogy a vad állományról is törvénykezhetünk. Nem tudom, hogy ilyen távol terjed, de a mi kompetenciánk. Olyan távolik és valóban élek, ahol vannak rókák, a közelben farkasok, medvék. 300 méter a konyhámtól láttam farkast. Nem tudom, hogy erről mennyire hozhatunk jogszabályt minden állatot be kellene vonni. Megvannak a megfelelő jogi keretek, de hát a tojótyúkról is született irányelv, de hát semmit nem tehet. A bizottság 12 év telt el nem tehetünk semmit, hogyha a tagállamok a szabály, javasolt szabályokat nem tartották be. A bizottság monitorozza a helyzetet, odafigyel a folyamatra. Ami pedig a címkézés illeti, egy dolgot szeretnék elmondani. Jó, legyen címkézés, de csak akkor, hogyha garantálni tudjuk, hogy megfelelő a címke van egy szabályozás az állatok levágásáról. De itt vannak specifikus kivételek. Fontosabb számunkra, hogy a rendeletet pontosan alkalmazzák, és az állatokat kábítsák el, mielőtt levágják. Mert ö, van olyan ország, ahol 80%-a a vágásoknak úgy történik, hogy nem kábítanak. Azt hiszem, hogy a végrehajtás most és továbbra is a legfontosabb része lesz a munkánknak. Köszönet a tényleg fantasztikus vitáért az árnyék jelentéstevők és a többi érdekelt hozzászólásait. Köszönöm mindenkinek. Elnök, köszönöm szépen. A módosítások előterjesztésének határideje március 30-a dél. Köszönöm szépen. Találkozunk holnap 9-kor a koordinátorok ülésén, és 9.45-kor pedig a szakbizottság ülésén. Jó estét kívánok mindenkinek!